Colleagues, ladies and gentlemen, apparently the commissioner is stuck uh, on his way to this parliament. A biztos úr úton van, mint tudják, általában sztrájk van Brüsszelben, Belgiumban. Kezdjük el egy másik napirendi ponttal a munkát. Ha majd befut, akkor felfüggesztjük annak tárgyalását, és akkor uh, vele folytatjuk. Kezdjük a 19-es napirendi ponttal. David, a te témád a háromoldalú tárgyalások jelenlegi állása címmel. David Martin fogja megkapni a szót, rögvest, hogy számoljon be az előrelépésekről, vagy annak hiányáról az MF keret szabályozásának tárgyában, a piaci hozzáférés, bocsánat, szabályainak változásáról szóló tárgyásról. Köszönöm elnök ezt a váratlan megtiszteltetést. A piaci hozzáférésről szóló szabályozásnak az első tárgyalása tegnap volt a három intézmény között. Három módosító csomagról van szó. Az első az voltak éppen csak nyelvi ö, módosítások csomagja, ezzel nincs gondja a parlamentnek. A második csomag komitológiai rendelkezések köre, Ebben tegnap nagyot nem haladtunk, ám az Omnibus 2-es csomagban, ha sikerül előlépni, akkor egyszerűbbé tenni a dolgunkat azon konkrét rendelkezések ügyében is, amelyek ebben a témában vannak. A harmadik módosító csomag pedig, amely lényegi eleme ennek a témadossziénak, az a határdő, amikor lejár a szabályozás a bizottság 2014. január 1-ét szeretné a plenárison 2016. január, január 1-ére szavaztunk mi, jelenleg a 14. január 1-i határidő áll fenn. Nem sikerült ebben a nézetkülönbségben előrelépni, ám jövő héten lesz egy következő háromoldalú megbeszélés. A ha a tárgyalások menetrendje olyan, hogyha jövő héten nem tudunk megállapodni, akkor nem lesz megállapodás. Tehát a tanácssal kell majd formális módon is kapcsolatba lépni, hogy meglássuk, lesz-e kompromisszum. Ö, hogy látod, van kompromisszumnak lehetősége? Szocialista vagyok, mindig a kompromisszumra hajlok. Mindig van helye annak. Mindenki egyetért veled, úgy látom. A néppár különösen bólogat, úgy látom. Meglátjuk. 2014-16 között, mondjuk ott van 2015, meglátjuk, hogy a két oldal mennyire lesz rugalmas, a parlamenti delegáció is egyeztetni kell, és meglátjuk, a tanács hajlandó egyáltalán engedni valamit. Elnök, köszönöm. Egyetértek az elemzéseddel, én is ott voltam, és teljesen egyetértek a helyzet leírásoddal. Megengedett, hogy felfüggesszük itt, megbeszélés megjött a biztos úr. Thank you. Hát Üdvözölném de Gucht biztos urat. Nagyon kíváncsian várjuk a beszámolóját. A magas szintű EU-USA munkacsoport végleges jelentéséről fog beszámolni. Egy nagyon ambiciózus kereskedelmi és befektetési megállapodásról tárgyalnak most éppen az Egyesült Államok és az Európai Unió között. A biztos úr azért érkezett a körünkbe, hogy bemutassa nekünk ennek a kezdeményezésnek a tartalmát, jelentőségét, és hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Úgyhogy most azonnal meg is adom neki a szót, úgyis késésben vagyunk, úgyhogy a lehető legjobban szeretnénk kihasználni az időt, ami rendelkezésünkre áll, biztos úr. Köszönöm, elnök úr, és először is elnézést kérek azért, hogy elkéstem. Ez kapcsolódik részben a sztrájkhoz, a belga közszolgálati sztrájkhoz és eh, ráadásul az északi városrészből jövök, eh, úgyhogy eh, szó szerint a föld alatt egy alagútba beszorultam egy időre. Ami a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerséget illeti, van egy szó, amit gyakran hibásan használnak, és ráadásul túl gyakran, de most szerintem nagyon jogosan használjuk, hiszen a legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk. Nagyon fontos gazdasági partnerségeket kell kialakítanunk, kialakítani a normákat a jövőre nézve a, a kétoldalú kereskedelmi és befektetési megállapodásokra nézve, és ez hatással van mindkét oldalon a növekedésre és a foglalkoztatásra. Hogyha ez a megállapodás életbe lép, az EU GDP-je fél százalékos növekedést fog produkálni, ami 10 milliárd eurót jelent évente. Ez a fél százalék éves szinten az EU éves költségvetésének kétharmadának felel meg. Ez nagyon jó kilátás egy olyan időszakban, amikor fokozatosan megpróbálunk a kilábalás felé elindulni, és ez az egyik legolcsóbb csomag, amit elképzelhetünk ilyen értelemben. Ezért a tárgyaláshoz minden politikai akaratra szükség van, hogy kompatibilisek legyenek a szabályozásaink, és észszerű költségszintet kell kialakítani. Biztosítja ez a megállapodás azt, hogy mindkét fél komolyan gondolja, és hogy az üzleti szereplőket szeretné előtérbe helyezni, még ha azok háztartások is ebben az értelemben. Nem protekcionizmussal kell válaszolni a válság kihívásaira, Az Európai Unió és az Egyesült Államok stratégiai partnerek, és vállalják közösen ennek a kihívásnak a leküzdését. És nem csoda, hogy szinte a világ minden részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk a bejelentés után. Az Európai Parlament szerepéről szeretnék néhány szót szólni. Nagy megelégedésemre szolgál, hogy itt lehetek önökkel a mai napon. Nagyon jól ismerjük egymást, és nem kell túl hangsúlyoznom, hogy mennyire lényeges az Európai Parlament szerepe, és ennek a szakbizottságnak a szerepe ebben a folyamatban. Az INTA a kereskedelmi ügyekben természetes szövetségesünk és kapcsolati partnerünk. A megállapodás eh, nagyon sok eh, témát érint, ezért nagyon sok bizottsághoz fog kapcsolódni a tartalma, de bizonyára a parlament megtalálja a hatékony módját annak, hogy megszervezze ezt a munkát és egyeztessen a szakbizottságok között. Lehet, hogy lesz valakinek kérdése a megállapodás címével kapcsolatosan, ezt amerikai barátainkkal közösen alkottuk, és ezért eh, a transatlanti transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségnek neveztük el e, ezt a megállapodást, vagyis hogy egyértelmű legyen, hogy kereskedelemről és e, befektetésekről szól, TTIP ez a rövidítése. A magas szintű munkacsoportnak e, a végleges jelentése a tárgyalások paramétereit határozta meg, és az EU számára fontos elemek mind ott vannak ebben. Miről is szól ez a tárgyalási folyamat? Mindenki látta a végleges jelentését a magas szintű munkacsoportnak, amelynek én társelnöke voltam. 14 havi, nagyon nehéz, de nagyon hálás munka volt ez olyan témákról tárgyaltunk, mint tarifák, egészségügyi és növényegészségügyi kérdések, szabályozási kérdések, befektetési szolgáltatások, szellemi tulajdonjog, közbeszerzés és kereskedelmi szabályok és versenyszabályok. Arra a következtetésre jutottunk közösen, hogy egy átfogó megállapodás, amely nagyon sok bilaterális kereskedelmi és befektetési kérdést érint, és szabályozási ügyeket, illetve hozzájárul a globális szabályok fejlesztéséhez, nagyon sok előnyel fog szolgálni mindkét fél számára. Barroso úr, Van Rompuy úr és Obama úr is megerősítették ezt a megállapodást, és a, hozzájárultak a tárgyalások megkezdéséhez, és most a legfontosabb feladat az, hogy minél hamarabb elindítsuk ezt a folyamatot, és a tanácsnak az erre vonatkozó tervezetet márciusban fogjuk benyújtani, minél hamarabb elkezdjük ezt a folyamatot, annál hamarabb számíthatunk sikerre. Ez a vállalkozás nem könnyű vállalkozás. Ideális esetben szeretnénk, hogyha körülbelül két éven belül lezárulna ez a munka, de inkább az ambícióink számítanak, mint a gyorsaság. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de három fontos célt megemlítenék. Először is a még meglévő tradicionális tarifákat meg kell szüntetnünk, és a piacra jutási kérdésekkel megoldást kell találnunk, mint a közbeszerzés, szolgáltatások és befektetések piaca. Azt is fontos megérteni, hogy már nagyon alacsonyak a vámtarifák most is, átlagban 4%-os az import vámtarifa. A legfontosabb célunk tehát, hogy azokat az akadályokat megszüntessük, amelyek a vámhatárokon jelentkeznek, például a, a műszaki szabványok és tanúsítványok jelentette akadályok. Ez nyilván pénz és időigényes folyamat. Itt tudunk valódi megtakarítást előidézni a vállalkozásaink számára, ezek a kereskedelmi akadályok a becslések szerint 10-20 százalékos vám tarifának felelnek meg, ha vám mértékben akarjuk kifejezni, úgyhogy ennek nagy a költsége. És a globális szabályokat is szeretnénk kialakítani a következő évekre a nemzetközi kereskedelemben egyedülálló lehetőség ez, hogy valódi sikereket érjünk el. Ez nyilván nagyon nehéz munka, de reméljük a sikert, és köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseiket. Uh, thank you, Commissioner, for your... Köszönöm, biztos úr, ezt a rövid, ám gyors és tartalmas felol... felolvasást. És akkor most az amerikai ügyekkel foglalkozó monitoring csoport tagjaihoz fogok fordulni. Az néppárti képviselő beszélhet először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött közénk. Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon örültünk annak, amikor hallottuk Obama elnököt bejelenteni ezt a döntést, vagyis azt, hogy az Egyesült Államok támogatja a tárgyalások elindítását, mert a technikai és gazdasági aspektuson kívül van ennek egy politikai aspektusa is, Született egy politikai nyilatkozat, illetve hát ez egy politikai nyilatkozatként értékelhető, eh, amely szerint meg kell erősíteni a transatlanti kapcsolatokat az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Amikor én erről beszélek emberekkel, mindig azt a kérdést kapom, hogy mennyi ideig fognak tartani ezek a tárgyalások. Elkezdődni nyilván hamarosan elfognak, de ezt a kérdést akkor én továbbítom önnek. Milyen menetrenddel számol mennyi ideig fognak tartani a tárgyalások. A másik dolog pedig az az, hogy beszélünk sokat erről a szabadkereskedelmi megállapodásról, és tényleg nagyok a várakozások. De mi a különbség a mostani helyzet és az öt évvel ezelőtti helyzet között? Már öt éve is akartunk ilyesmit. Mindig van veszélye annak, hogyha nagyon nagyok az elvárások, mert nagyon nagy a csalódottság is, hogyha esetleg a tárgyalások zátonyra futnak. Nem tudom, van-e B-tervük? Lehet, hogy a B-terv talán túl radikális megfogalmazás, de felkészültek-e arra, hogy hogyha nem teljesülnek a kívánságaink, nem tudjuk a teljes ambíciónkat realizálni. Mit tartana sikernek? Van-e egy alacsonyabb szintű ambíció, amely, amely esetleg még elfogadható? Thank you. A az ALDE. Köszönöm, elnök úr. E, egyetértek azzal, hogy ez egy történelmi pillanat, és egyetértek azzal is, hogy a politikai akaratban osztozik ez a ház is. Ugyanakkor a közvélemény támogatására is oda kell figyelnünk. Az pedig itt fog lecsapódni ebben a parlamentben, tehát lesz kritika, lesznek kérdések. Éppen ezért én inkább a nehézségekre koncentrálnék. A High Level Group a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban kicsit vonakodottan reagált, ez vonakodva reagált, ez, ez, ez, ez erről mit gondol? Aztán ott vannak az agrárkérdések, azok is nehézséget fognak okozni, ki akarják zárni a mezőgazdasági e, szektort, vagy, e, vagy az is benne lesz? Hogyan látja a kisebbségi érdekeket, mint e, mint kockázatokat, amelyek adott esetben megfúrhatják az egész megállapodást. Mit vár az amerikai oldaltól, hogyan viszonyul ez a TPP-hez, és milyen problémák merülhetnek fel az Egyesült Államokban az állami és a szövetségi szint között mert ugye a protekcionizmus megvalósulhat úgy is, hogy a, az amerikai terméket vegyen, helyett bejön az a szlógen, hogy penszilvániai terméket vegyen. Nyilván szeretnénk mi jobb együttműködést és rövidebb kommunikációs csatornákat, annak érdekében, hogy jobban értsük ezt a témát, illetve a jobb kommunikációval biztosítható az is, hogy a közvélemény támogatását eh, megnyerjük. Köszönöm, mondja az elnök. Robert Sturdy következik, ha itt van. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. <laughs> Itt vagyok a főasztalnál, illetve az elnöki pulpitusnál. Eh, azt gondolom, hogy hosszú ideje nem kaptunk ilyen jó hírt, mint amit most ön hozott, és gratulálok az eddigi munkájához A kérdések egy részét már lelőtték előttem, de én is folytattam vitákat, illetve beszélgetéseket az amerikai-európai agrárkapcsolatokról, és mindig azt mondják a tárgyaló partnereim, hogy azoknak részét kell, hogy, azok részét kell, hogy képezzék ezeknek a tárgyalásoknak. Mi látjuk, hogy a közös agrárpolitika reformjára készülünk. Na most nem lehetősége ez arra, hogy adott esetben felszámoljuk az egész közös agrárpolitikát. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb dolog, amit tehetnénk, és adott esetben szociálpolitikát csinálnánk helyett érte. Nem tudom, hogy tudom, tudom, hogy most teljesen irreális az, hogy, hogy, hogy a, a kapot számoljuk föl, de szerintem föl kéne. De emellett még a génmanipulált, a franciák szólnak közben mindig, a franciák szoktak közbevágni. Nos, a GM termékek, a génmanipulált termékek, génmódosított termékek lesznek még kemény dió. És én nem szeretném, hogyha ez és az agrár téma aláásná, vagy megsemmisítené ezt a nagyszerű lehetőséget. Next, Janik Zsadó. Janik Zsadó a zöldektől következik. Köszönöm, elnök úr azt gondolom, hogy Robert Sturdyt kellene szóvivőnek alkalmazni ehhez az egész projekthez, mert akkor biztos, hogy soha nem lenne sikeres vége. Én, eh, én most csak eh, amellett kardoskodnék, hogy gondolkozzunk és érveljünk együtt, illetve gondolkozzunk azon, hogy hogyan lehet jól élni Európában, és hogyan lehet a gazdaságot eh, fellendíteni. Ön mondta, és benne van a közleménybe is, hogy ez a megállapodás fél százalékos növekedést jelenthet évente de egyébként akár kétszázalékot ot is elérhet a növekedés Európában. Hogyha a korábbi előrejelzéseket, eh, mit tudom én, a 90-es évektől kezdve figyelembe vesszük, eh, és eh, mindent, amit írtak ezekben a megállapodásokban, megvalósítottuk volna, és hogyha minden növekedési előrejelzés, amelyet az egyes programpontokhoz rendeltek, megvalósult volna, akkor kínai növekedésünk lenne. Tehát én eléggé szkeptikusan, eléggé szkeptikusan viszonyulok ezekhez a növekedési előrejelzésekhez. A hatástanulmányok során az várható el, hogy értékeljék azokat az ígéreteket, amelyeket tesznek. Nem lehet állandóan azt mondani, hogy ha befejezzük vagy letárgyaljuk ezt a ö, szabadkereskedelmi megállapodást, akkor fél százalék vagy egy százalék növekedés lesz, egy millió munka és stb. stb a, azt gondolom, hogy az európai gazdaság állapotát nézve egy egyszerű liberalizáció nem oldja meg a problémáinkat. Ez a probléma, eh, ez a parlament nem azért eh, állt össze, hogy eh, éljen ezen vakon. Önnek szüksége van a tanács felhatalmazására is. Ugyanúgy, ahogy Obama úrnak is szüksége lesz a kongresszus felhatalmazására el tudja -e mondani nekünk, hogy hol tartanak a viták az amerikai kongresszuson belül, mert Robertnek igaza van, ami a kapot illeti, Eh, nyilván azt akarják majd, hogy benne legyen a vitában. Azt is akarják majd, hogy a génmódosított élelmiszerek bennek legyenek, a kulturális termékek, a befektetők jogai, mindent azt akarnak majd, hogy benne legyenek a tárgyalásokban. Ehhez képest eh, mi azt akarjuk-e, hogy megerősítsük a befektetők jogosítványait, vagy ki akarjuk egyensúlyozni azokat, például a polgári jogokkal, vagy a munkavállalók jogaival, eh, és hogy ez, mindez hogy fog megvalósulni a mi országainkban. Onnan, és hát éppen most van ez a lóhús botrány. Ez nem egészségügyi botrány, mert hát betegséget nem okoz, ebben ugye egyetértünk, de ennek a globalizációnak ez az egyik eredménye. Mi a kihívás Európa számára? Amikor az állattenyésztők iszonyatos nehézségeket szenvednek el akkor, amikor exportálni akarják Ázsiába, Dél-Amerikába a termékeiket, akkor akkor jobban oda kell figyelni a, a belső ö, piaci aspektusokra. Ami az ipart illeti. Látjuk, hogy a tanács azt mondja, hogy ha növekedést akarunk, akkor a normákat kell egy kicsit felülvizsgálni, esetleg lejjebb venni őket. Állandóan a versenyképességről beszélnek az Európai Bizottság kollégiumán belül, nyilván ez egy fontos téma mindenhol hogyan alakul ki a versenyképesség? Deregulációval alakul majd ki a versenyképesség? Vagy van-e valami fajta iparpolitikai jövőképünk, amely leginkább az innovációra épít, a nagy hozzáadott értékű iparra épít, és ez és ezek mellett betartja a szociális normákat, a környezetvédelmi normákat, stb. Mert én azt gondolom, hogy a dereguláció nem lesz hasznára az európai gazdaságnak, épp ellenkezőleg. Ami a kereskedelmet illeti, persze tárgyaljunk az amerikaiakkal, de inkább a kereskedelem szabályozásáról, és nem pedig deregulációjáról. Helmut Scholz, GUE következik. Danke, Herr Danke, Kommissar. Nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr az előző felszólaló nagyon erőteljesen fogalmazott, én pedig egyetértek önnel, hogy véleményem szerint ez egy történelmi jelentőségű lépés, és egyetértek az értékelésével is. Gyakran eltúlozzuk ezeket a kijelentéseket, nyilván a történelem majd a kellő helyre elhelyezi, de ami a TTIP-t illeti, nem csak egy üzleti modellről van szó, hanem az a kereskedelmi kapcsolatoknak az új orientációját jelenti ez. Ez nagyon fontos a két oldalú kapcsolatokban az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Van ennek politikai, van társadalmi és gazdasági vonatkozása is, ezeket mind figyelembe kell venni. Úgyhogy ami a tárgyalásokat illeti, a magam részéről úgy gondolkodom, hogy a meglévő jogszabályoknak a különbségeit is figyelembe kell venni. Arról beszéltünk, hogy a kereskedelmet akadályozó szabályokat kell megszüntetni vagy felszámolni. A magas szintű növekedési foglalkoztatási csoport is foglalkozik ezekkel a szabályokkal, amelyek akadályozzák a kereskedelmet. De ha elmögött megnézzük a kulturális különbségeket, illetve a szociális modellel és állampolgári jogokkal kapcsolatos megfontolásainkat, ezeknek mind hatásuk van a jogszabályalkotásra, és ez nem csak a klasszikus kereskedelmi kérdésekre vonatkozik, hanem érinti a kétoldalú kapcsolatokat is. Ezért nagyon érdekes volna megtudni, hogy a Ronkörkel kialakított mechanizmus alapján. Ha a többi aspektust is figyelembe veszik a társadalmi környezetvédelmi aspektusokat, az együttműködés hogyan fog együttműködni a különböző biztosok tárcáival, társadalmi csoportokkal, illetve üzleti területekkel, hiszen őket is érintik ezek a tárgyalások. Hogyan tudják az együttműködést megszervezni, a bizottság hogyan gondolkodik erről másodszor. Azt is nagyon világosan le kell szögezni, hogy itt most végső soron egy olyan megállapodásról beszélünk, amelynek az a feladata, hogy az állampolgárokat szolgálja. az Egyesült Államokban minden politikus úgy érvel, hogy előtérbe kell helyezni a foglalkoztatást. Nyilván újra akarják választatni magukat a következő választásokon, és bizonyos vagyok abban, hogy egy év alatt nem lehet lezárni a tárgyalásokat, vagyis a következő ö, ö, választási periódusba is bele fogunk lógni, amikor a, a kongresszusnak az egyik felét újra választják Tehát az állampolgárok joggal teszik fel a kérdést, hogy több munkahelyet teremt-e ez a megállapodás. Ugyanezt fogják kérdezni Európában is, Spanyolországban, Görögországban. Borzalmas méreteket öltött a, az ifjúsági munkanélküliség. Kérdés, hogy ez a megállapodás hogyan támogatja a gazdaságunkat. Tegnap is feltettem ezt a kérdést, hogy az újraiparosítást mennyire érinti ez a megállapodás, és mennyire támogatja és aztán ott van ez az észak-dél megosztottság az Európai Unióban, van ez a kormányközi megállapodás, amely aláaknázza a közösségi módszer alkalmazását. A TTIP-t a közösségi módszer szerint, vagy pedig kormányközi megállapodásként fogják kezelni a jövőben és felmerül ez a kérdés, amikor a kezdeti tárgyalásokról, az elezetes tárgyalásokról beszélünk. Volt-e szó arról, hogy az Egyesült Államok részt venne multilaterális szervezetekben, megállapodásokban? és hogy bizonyos területeken az Egyesült Államok nem működik együtt, például az OECD-ben vagy a GPA-ban, erről már beszéltünk a közbeszerzés kapcsán tegnap, felmerül ez az egész kérdéskör a jogszabályokkal, a jogszabályok elfogadásával kapcsolatosan. Az USA az egyetlen OECD ország, amely a GPA-ban nem vesz részt. Ezért rendeke, rengeteg munka áll még önök előtt, ez egy nagyon nagy feladat a tárgyaló csapat számára, úgyhogy a tárgyalásokat én nagyon nagy figyelemmel fogom követni. Nyilván ez nagyon lényeges a transatlanti gazdasági együttműködés szempontjából. Köszönöm. Ezzel lezártuk az első körben a kérdések sorát. Na most van egy nagy problémánk. Gyakorlatilag most kellene szavaznunk, és többen kértek a második kérdéskörben is szót. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy most megadjuk a lehetőséget a biztos úrnak, hogy az első sorozat kérdésre válaszoljon, aztán felfüggesztjük ezt az eszmecserét, és megtartjuk a szavazást, és aztán a második körben a kérdéseket ezután lehet megtartani, illetve a biztos fog reagálni majd a kérdésekre zárószóként. Ezzel mindenki egyetért? Jó. Akkor a bizottságnak most megadom a szót, hogy a az első kérdéssorra válaszoljon. Aztán szünetet tartunk, szavazunk, és aztán egy második körben is lehet kérdéseket feltenni, sőt, majd még a biztos úr válaszolni is fog. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az ütemtervet illeti, most a tanácstól mandátumot kell kérnünk, ezzel már majdnem készen vagyunk a következő hetekben várható eredmény, a március elején valamikor. Ez általában három hónapos egyeztetési folyamat a tanácsban. Az az elképzelésünk, hogy ezt a vitát legkésőbb a kereskedelmi miniszterek tanácsán fogjuk dőlőre vinni. Ha jól emlékszem, június 13-án, 14-én kerül ez sorra de ideális esetben ez még korábban is megtörténhet, hiszen bármelyik tanácsi formáció elfogadhatja ezt, akár a DPC is, úgyhogy ez a, a határidő az, ami a szemünk előtt lebeg. Az Egyesült Államok esetében pedig egy értesítésre van szükség, a kongresszust tájékoztatnia kell az elnöknek, és aztán van 90 nap, amelyen belül a kongresszus megállapításokat tehet, vagy véleményezheti a tervezetet. És ebben az időszakban nem lehet gyorsított eljárást végezni az Egyesült Államokban. Nem is tudom, hogy kérhetik-e egyáltalán ezt a gyors eljárást, de erre szükség lenne nem csak ennél a megállapodásnál, hanem a TPP-nél is, tehát van ez a 90 napos időszak, ami azt jelenti, hogy elvé, elméletileg a tárgyalásokat az EU-USA csúcs találkozón meg lehet kezdeni. Ez egyébként valamikor június közepén lesz. Mi nagyjából ebben az időzítésben gondolkodunk. Ez nyilván nem állítja le a technikai előkészületeket, ezen már dolgozunk jó ideje, már a jelentés összeállítása során is dolgoztunk ezen, hiszen több technikai kérdést kell megoldanunk, például, hogy a szabványok és normák közelítésének kérdésével mit tehetünk, milyen új megközelítéseket tudunk kidolgozni a e tekintetben. Ezen tovább is dolgozunk, de hivatalosan június közepén indul el ez a folyamat. Ideális esetben természetesen feltéve, hogy a tanács nem mond nemet, bár Zsadó úr úgy látszik erre számít. Jó formában van. Uh, great expectations. Uh... Nagyok az elvárások, és én pedig megpróbálok reális, realista lenni de ha jó megállapodást tudunk kötni, mindkét gazdaság számára ez előnyös lesz, Európa számára a foglalkoztatás szempontjából, stratégiailag is jó helyzetbe hozna minket. A politikai akarat most kialakult ezzel kapcsolatosan, ez az elmúlt években nem volt Ugyanígy Merkel asszony hat évvel ezelőtt ezt megpróbálta, de a transatlanti gazdasági tanácsnál elakadt ez a téma, és most pedig tovább tudtuk ezt vinni, és ez annak, arra a reményre ad jogot, hogy egy ilyen átfogó megállapodást sikerre tudunk vinni, de nem szabad alábecsülni az akadályokat, ezek mind a két oldalon megvannak. Van-e b terül Nincs. Az én megbizatásom másfél év múlva lejár, úgyhogy nekem nincs B-tervem. És nem is nagyon érdekelnek az ilyen B-tervek. Will you develop one in the course of... Uh... Plan B? Yes. No fognak kidolgozni egy B-tervet, vagy pedig inkább mindent vagy semmit, ne legyen részleges eredmény? Ezt mondja, jó, oké, megértettem. Nincs B-terv. És hogyha az embernek van B-terve, akkor az az alapszabály, hogy nem áruljuk el. Oké. Okay. Um, uh, Marieke Schaken, um, igen, valóban a nyilvánosság támogatására szükség van, először is ugye a tagállamok támogatására a tanácsban, de az is bizonyossá vált az elmúlt időszakban, hogy a nyilvánosság támogatására, a közvélemény támogatására is szükség van, olyan kérdésekben, mint a szellemi tulajdonjogok, a mezőgazdasági szabályozás, Mondjuk a mezőgazdasággal kezdeném. Ezzel kapcsolatosan sok kérdés érkezett. A mezőgazdaság fontos téma lesz a tárgyalásokon, és hogy őszinte legyek, a mezőgazdaság nagyon fontos része lesz a tárgyalásnak. De azt is világossá kell tennem, hogy nem szándékozunk meglévő jogszabályszövegeket az asztalra tenni, meglévő EU jogszabályokat. Vegyük példaként a GMO-k esetét. Ezekre vonatkozólag van létező szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy a GMO-kat regisztrálják, és van egy olyan Európai Bizottsági Javaslat, amely arra vonatkozik, ez egyébként egy 2010-es javaslat, hogy a termesztésre vonatkozó regionál, rezsimet megváltoztassuk, de most a jelenlegi jogszabályok keretei között mozgunk, de arra is hivatkozást teszünk, ami a, aminek az elfogadása folyamata, folyamatban van, de a szerződéssel ellentmondó jogszabályok nem jöhetnek létre természetesen, ezt az amerikaiak is tudják. Miért tartunk annyira a mezőgazdaság témájától? Azért, mert bizonyos fokig még mindig védelmezzük a saját mezőgazdaságunkat, ugyanezt teszik az amerikaiak is, sőt, még fokozottabb mértékig. Úgyhogy mind a két fél gyakorlatilag egyfajta szürke zónában van ebben a vonatkozásban és véleményem szerint nem szabad tartani attól, hogy beszéljünk erről a témáról, de lehet, hogy ez a végét jelenti a kapnak, amit egyébként Sturdy úr nagyon szeretne, kifejezetten kérte. Én szeretem a szélsőségeket, mert a kettő között mindig meg lehet találni a kompromisszumot. Ami az inter, a szellemi tulajdonjogokat illeti, lesz egy erre vonatkozó fejezet a megállapodásban, mert eh, szeretnénk eh, tárgyalást nyitni a földrajzi megjelölésekkel kapcsolatosan is. Ez eh, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó témakör része és várakozásaim szerint ezek a témák is napirendre fognak kerülni, például a földrajzi megjelöléseket. Mi is védjük ezeket, ők is védik ezeket, de másképpen védjegyekkel, amelyek a vállalkozásoknak a tulajdonában vannak, mi pedig földrajzi megjelölésekkel próbálunk védeni, de nagy előrelépés történt az elmúlt néhány évben Szingapurral, Kolumbiával, Perúval, Közép-Amerikával, illetve Kanadával megállapodtunk a földrajzi megjelölések tekintetében, tehát ez már előre haladást jelent. Az amerikaiaknak nem nagyon tetszik az, hogy annyira erőltetjük ezt a témát, de ez fontos számunkra. Aztán megpróbált valaki az aktára hivatkozni közvetve, ez az én koporsomban az egyik koporsószeg, de nem fogjuk újra megnyitni ezt a vitát. Úgyhogy én legalábbis ezt nem fogom megtenni. New, uh, basic legislation, which... Nem vagyok elég mazohista ehhez. Ha a bizottság ragaszkodik ehhez, akkor gondolkodhatunk ezeken a kérdéseken, de nem fogjuk visszacsempészni az ablakon, amit az ajtón kiküldtünk. Ami a TPP-vel való kapcsolódási pontokat illeti, a TPP külön tárgyalási folyamat. És majd látják is, hogy transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségről tárgyalunk. Most ez most nem ugyanaz a folyamat, mint a TTP. Itt kifejezetten kereskedelemről és befektetésekről van szó, és még szeret és ezt szeretnénk hangsúlyozni a címben, és a TPP pedig az amerikaiak számára fontos. Nagyon sokat, sok sikert kívánok nekik, vagy sok szerencsét, de én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak jobb esélye van a TPP-re, hogyha először az európaiakkal megállapodnak, hiszen ez egy mélyreható és átfogó megállapodás lesz, vagy szerződés. A TPP esetében pedig sokkal több a nehézség, hogyha előtte az USA és az EU meg nem állapodik. Én személyesen legalábbis így látom a helyzetet. Igen, a állami szintű, illetve szövetségi szintű beszerzés nem új téma Kanadával is felmerült ez a probléma, és komoly kérdés ez természetesen a, nem szabad, hogy a vegyél amerikai árut, a vegyél dél-dakotai árut szlogen váltsa fel. A Buy Amerikának nincsen helye a TTIP-ben. Erről is nagyon őszintén és részletesen kell majd tárgyalni, hiszen ez teljesen ellentmond az, a tervezett megállapodás szellemének. Szördi úr, Szerintem tudja, hogy mit akarok válaszolni. Nem, nem akarom megszüntetni a közös mezőgazdasági politikát, és a GMO termények esetében már van létező szabályozás, Zsadó úr. Nos, ami kezdjük a százalékokkal. Én nem szeretem a százalékokat, de van egy tanulmány, nem mi csináltuk, nem a bizottság. A tárgyalások kezdete előtt. Gyakorlatilag egy hatástanulmányról van szó, amelyet eh, a bizottság nevében, illetve felkérésére végzett egy eh, eh, intézet, és gyakorlatilag a 0,5 és 1 százalék közti tartományba helyezi a rövid távú és 1 százalék tájára a hosszú távú vagy középtávú plusz növekedést, ha létrejön egy ilyen megállapodást. Ön azt mondja, hogy 1996 óta állandóan ilyen adatokat hall. Nos, én csak 2010 óta vagyok felelős ezekért a dolgokért. Egyébként meggyőződésem, hogyha az, hogy nem mélyebb a válság, mint most, az a kereskedelemnek köszönhető. Persze végigmehetünk országról országra, dossziéról dossziéra minden adaton, de tudja ön, hogy Olaszországban 1998 óta először következett be az export növekedés. Spanyolország szintén eredményeket ért el az exportban, a harmadik világ felé exportálva, és sok más európai ország is és ezt meg lehetne nézni a részleteiben is, sokkal mélyebb lenne a válság, ha nem lenne a kereskedelem. Persze lehet autark Európában gondolkozni, de valójában megvalósítani ilyesmit nem lehet. Az emberiség gyakorlatilag kialakulása óta kereskedik nincs okunk arra, hogy a kereskedelmi tevékenységgel felhagyjunk. Hogyha megnézzük a kereskedelmi egyenlegeket, eh, mérlegeket, akkor, akkor, akkor növekszik, és, eh, és ebből mindenki, eh, mindenki hasznot húz. Tehát pozitív kereskedelmi egyenleg, ami a javakat és a szolgáltatásokat, agrártermékeket illeti, az 400 milliárd eurós. Nekünk erre szükségünk van mert valójában ugyanez a deficitünk az ásványi anyagok meg nem léte miatt. Tehát ez egy adottság. Tehát fontos az, hogy Európa egy kereskedelmi blokk legyen. Én nem látok másik megoldást. Az autarkia, mint, mint, mint, mint megoldás nem létezik. Lehet szimpatikusnak mondani, persze nagyon szimpatikus dolog, de megvalósíthatatlan. Tényleg nincs. És ön túl intelligens ahhoz, hogy ne tudja. Um... Vous pas, vous pas avec les compliments. Ezt most bóknak szánta? itt nem azról volt szó, hogy, hogy ne kereskedjünk, hanem a tárgyalások tartalmáról beszélünk. Köszönöm ezt a kis kitérőt, mondja de Gucht. És ön, ön hozta föl példának a, lova, a, ló, a, a lóhúst, de amennyire én tudom, a lóbotránynak semmi köze a globalizációval. Az Európai Unión belüli kereskedelemről van szó itt gyakorlatilag tisztességtelen francia kereskedőkről van szó. Miközben, miközben a globalizáció visszaszorul Franciaországba, nem? E, tehát ezek csalók. Ezek csalók. Mr. Scholz. Uh... Scholz úr. Úgy hiszem, igaza van, amikor azt mondja, hatalmas kulturális különbségek tátonganak. Ugye mindig a, a kereskedelmi technikai akadályról beszélünk, a határon átnyúló kereskedelem különféle gátjairól, ám sokszor ezek kulturális különbségben gyökerező akadályok. Szerintem, és ez lesz lesz a legnehezebb lebontani ezeket a kulturális különbségeket. Találunk-e olyan közös nevezőt, közös terepet, ahol tovább tudunk haladni? Közös alapot, merre építhetünk? Ezt kell figyelembe vegyük legfőképp. És igen, a transatlanti gazdasági tanács munkáját folytatjuk, azokat a vitákat, eszmecseréket, amelyek munkájához tartoznak, például a biztonságos kereskedők rendszere, amely szerintem kiváló rendszer. Hogyha Európában egy konténert kell ellenőrizni, akkor nem kell még egyszer lecsekolni Amerika, az Egyesült Államokban ugyanazt a konténert. Több ágazat jelezte a DPIP keretében tehető további lépéseket és egyéb irányokat, úgyhogy folytatjuk ezt a munkát, mert hasznos. Utolsó kérdése. Vajon segíti-e Európát az újraiparosításban? Szibarit ágazatok újraerősítésében. A kérdés nem az, illetve az, hogy sikerül-e újraépostani a próbát, részben attól függ, hogy tudunk-e áttöréseket hozni az innováció, a termelés, illetve a termelékenység növelés tekintetében. Mert ha versenyeznünk kell, ha Kínával vagy Indiával kell a hagyományos termelési módokban versenyezni, vagy akár Brazíliával, hát az nem egy egyszerű feladat nyilvánvalóan. Ám hiszek abban, hogy vannak olyan nis piaci rések, termelési ágazat közötti rések, ahol, ahol olyan javakat tudunk termelni, amelyekben előnyt élvezünk. Tehát ezek mentén lehet újra iparosítani. Persze más vitatárgya lehet az, hogy nem feltétlenül a múlt iparágai felé kell fordulnunk, hanem a jövő iparágaiba kell beruháznunk ehhez. Köszönöm szépen, biztos úr! Szünetet tartunk most, hogy folytassuk a szavazást. Ha akar maradjon, de ha 15 perccel akar menni, nyugodtan tegye, kávézzon. Kávét most nem szolgálnak föl, ezt be kell jelentenem, mindenki önküszálgaló módon a fazékból vehet a sarokban magának kávét.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 nyugodjon le, tudnék, csendben kell szavaznunk, nem engedélyezzük a beszélgetést, a fecsegést a teremben. Okay. Item 14-es napirendi pont. A beruházás irányította a növekedés a fejlődő országokban. A jelentés szerzője, Tokia Saifi, Kezdjük a kompromisszumos módosítóval. 140 módosító van, ám néhány kompromisszum mentén sikerült ezeket kezelhetővé tenni. Haladjunk tehát. Hetes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A következő. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41-es módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. A DEVE bizottság 10-es módosítója mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kompromisszum 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A DEVE 7-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es módost mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kompromisszum 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 65 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 66 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 67 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg a 67-es géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elvedettük azt, ahogy mondtam. 73-as mellette ellene tartózkodók elvetettük 68 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 71 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk Elvetettük 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Száz négyes módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette okafogyott lett a 106-os. 108 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 109 mellette. Ellene tartozok. Elfogadtuk. 110 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 111 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A DEVE 3-as módosítója mellette ellene tartózkodók elvetettük. DEVE 4 mellette ellene tartózkodók elvetettük. DEVE 5 mellette ellene tartózkodók elvetettük, deve hat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 100, elvetettük, bocsánat. Rosszul láttam. 120 mellette ellene tartozkodok elfogadtuk. 123 mellette ellene tartozkodok elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 132 és 140 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 133 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 134 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 135 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 136. Két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg, géppel a 136-os második részére megnyitom az előszavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Deve 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 139. Két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg ellenőrző szavazással. Lezárom. Elfogadtuk, ahogy mondtam. Bízzanak az elnökükben. Preambulum pontok jönnek. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizen Kettes mellette. Nem, okafogyott lett, bocsánat. Kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene elfogadtuk. 33 mellette, ellenet tartózkodók elfogadtuk. Egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Blogban szavazzunk. A négyestől a tízesig a hivatkozások körében, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, szóbeli módosító egyes számú jelentéstevő részéről van ellenvetés, hogy beterjessz a szóbeli módosítót? Nincs. Akkor szavazunk róla mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitom a zárszavazást, végszavazást. Lezárom. Óriási többséggel, 23 mellette egy tartózkodás egy ellene három tartozkodás, Gratulálok Tokias Saifinak a sikerhez. Következő második és utolsó szavazásunk tárgya Janik Zsadó jelentése. Az ITRE véleménye a megújuló energiaforrások az európai belső energiapiacon. Kompromisszumos módosító egyes számú mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító részen, részben szavazók. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Miért, miért volt szükség a részenkénti szavazásra? Nem értem. Tízes. Mellette nem, oka fogyott le, bocsánat. 15-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Christopher Fjellner módosítóját. 18-as mellette, ellene 18-as, 18-ra szavazunk megint Christopher Fjellner a szerző, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, ahogy szoktuk. 22 mellette, nem, kihagytam. Hármas kompromisszumos módosító. Nagyon siettem. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20 Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 okafogyott, szerencsére Félner kollégánknak. 29 29 részenként első rész mellette nem, okafogyott lett. módosítjuk a dolgot. Tehát csak a második részről szavazzunk, ugye? 29-es második részéről. Mellette. Ellene tartózkodunk. Elvetettük. Szóbeli módosító egyes számú mellette. Nem. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Nincs, akkor szavazunk róla. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók Nézzük meg, géppel nem látom jól. Tehát egyes számú szobai módosítóról ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. Kérem, magas tegyék a kezüket, legalább a, a frakcióvezetők, én mindig őket követem. ezért lehet tudni az eredményt általában. Bocsásson meg a többi képviselő. Ha valaki kiszabad a frakcióból, az persze más. Magam is így teszek néha, egyébként. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg géppel a 34-est, ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötös számú kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. 8-as kompromisszum megismétle mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg éppen a 8-as kompromisszumot. Ellenőrző szavazást indítok. A 8-asról lezárom. elvetettük azt, kiszavazott valaki a frakcióból most, 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette, ellene tartózkodók ezúttal elfogadtuk. Gratulálok Christopher Fjellnernek. Most még csak a módosító szerzőnek gratulálok, mert csak most jön a végszavazás. Megnyitom. Lezárom. 30, 28 24-en mellett mellette, egy ellene, hárman tartózkodtak. Gratulálok Janik Zsadónak a sikerhez. Köszönöm biztos úr a türelmét. Okay, let's come back to our debate. Folytassuk a vitát Degust biztos úrral. Round of questions. A kérdések második körét hallgathatjuk most meg. Hogyha valakinek távoznia kell, kérem, hogy azt a lehető leggyorsabban és a legcsendesebben tegye meg. Stop your conversations, please. I'm seeing at the back of the room. Kérem, hogy a magánbeszélgetéseket függesszék fel. Látom, hogy a terem hátsó felében sokan csevegnek, ezt most hagyjuk abba. Tehát a második kérdés sorozat következik. Mostantól kezdve időkorlátokat érvényesítünk a kérdések tekintetében. Három percben lehet kérdezni az EPP részéről. Tessék, öné a szó. Köszönöm, elnék úr. Emlékeztetném, hogy 2009 óta nem vagyok az EPP tagja én nagyon jól el vagyok itt, tudom, hogy az EPP engem visszavár, de nagyon jól érzem magam a terem ezen részén. Örülök, hogy értékeli a humoromat, ahogyan most az imént fogalmazott, és a szellemességemet. Csak hogy visszatérünk a fő témánkra, a kérdésem sem, most stratégiailag hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, amelyekről ön beszélt például a szingapúri megállapodással kapcsolatosan. Tudjuk, hogy mi nyomást próbálunk helyezni a szingapúriakra a földrajzi megjelölésekkel kapcsolatosan, az amerikaiak pedig pontosan ennek az ellenkezőjére próbálják rábenni a szingapúriakat. Ez a kérdés felmerült az USA megállapodással kapcsolatosan? A szellemi tulajdonjoggal kapcsolatosan tudjuk előre, hogy ez nagyon kemény dió lesz. Hogyan kívánnak megküzdeni ezekkel a nehézségekkel? Előre tudjuk, hogy ez fogas kérdés lesz, és további nehéz kérdések is fel fognak merülni. Nagyon világosan és őszintén fogalmazott a saját személyes ütemtervével kapcsolatosan, de a kérdésem az, hogy az Egyesült Államok hogyan gondolkodik erről az ütemezésről, az Obama elnök második megbizatása előtt leszeretnék zárni a tárgyalásokat. Lehet, hogy ez már egy következő kereskedelmi biztosra fog tartozni, de hogyha Zsadó úrral ugyanilyen kemény kézzel bánik, mint az imént, akkor én nagyon pártolom az ön megbizatását. Volt egy olyan mondás, amit sokszor említettek korábban, hogy a szövetségeket nem barátságban, hanem félelemből kötik. India és Kína a globális GDP-nek több mint 60%-át termeli Indiát és Kínát, milyen mértékben kívánják figyelembe venni, hiszen ők uralják a világgazdaság nagy részét. És most két liberális demokráciáról beszélünk, amelyek liberális szabályokat kívánnak alkalmazni a globális kereskedelmi rendszerben. Úgy látom, egyre többen jelentkeznek kérdésre, úgyhogy most már két percre kell korlátoznom egy-egy kérdés időtartamát. Padlo Szajewski úr. E, panie komisarzu, serdeczne gratulacje e, z powodu rozpoczęcia Köszönöm szépen, és mindenek előtt szeretnék gratulálni, hogy elkezdték ezt a tárgyalási folyamatot. A transatlanti dialógus meg tudja erősíteni szövetségünket, politikai és katonai szövetségünket az Egyesült Államokkal, és ez nagyon fontos motiváció a tárgyalások folytatására. Egyetértek kollégáimmal bizonyos szempontokból. Eddig olyan országokkal tárgyaltunk, akiknek kisebb piacuk volt, tehát számukra nagyon érdekes partner volt az Európai Unió, és most pedig olyan tárgyaló partnerrel van dolgunk, aki jelentős piacsal rendelkezik, talán erősebb is, a legerősebb a világon, és ráadásul olyan szabályozással rendelkezik, amely nagyon szigorú szabályozás, és egy nagyon szilárd, megszilárdott kultúrával és életmóddal rendelkezik ez a tárgyaló fel. Tehát az érdekek megoszlanak, és ezért ebben az értelemben az eddigiekben gyengébb partnerekkel tárgyaltunk például, és az, aktor eset, az akta esetében azt láttuk, hogy a bizottság megpróbálta a veszélyeket csökkenteni, de negatív lett az eredmény. Hogyan tudjuk értékelni a különböző, következmény, különböző következményeket, például a szellemi tulajdonjogok területén? A következő kérdéseim lennének. Melyek a céljaink és melyek az amerikai fél céljai, ahogyan már az akta tárgyalásokban kiderült, nagyon keményen tárgyalnak az amerikaiak, és nagy kérdés, hogy a konvergenciát hogyan tudjuk biztosítani szabályainkban, hiszen eh, ezek a szabályok úgy látszik eddig a különböző irányokban fejlődtek. Köszönöm. Köszönöm. Bent Lange. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is szeretném megköszönni, hogy ön világosá tette, milyen tartalmi kérdések körül folyik a tárgyalás, kereskedelem és beruházások ügyében. Közösen mi is világosan kell lássuk a parlament felelősségét. Ebben a szakbizottságban különösen ezen tartalmi elemekkel kapcsolatban. Két kérdésem van. Az egyik Sáke asszony kérdéséhez kapcsolódik, a szövetségi állam és a tartományok közötti viszony, és az Egyesült Államokban is érvényes ez a föderális és az állami szint között. Például, hogyha az autógyártást illetik, illetően a ö, kibocsátásokat és a különféle sztenderdeket, van egy szövetségi szabályozás, ám az államok külön is szabályoznak. Kalifornia másképp, mint New York. Tehát hogyan tárgyalunk akkor az Egyesült Államok beli féllel, hogy ne aprózódjanak szét? A másik kérdésem Mexikóra vonatkozik. Mexikóban az új, a régi megállapodást szeretnénk megújítani, biztosítva azt, hogy párhuzamosság alakul ki, az Államokkal való tárgyalások nem lehetnek negatív kihatásai a Mexikóval folytatott tárgyalási folyamatra. Köszönöm. Very much next. Köszönöm. Következő Paul Murphy a GUE részéről. Thank you. Um, yeah, Köszönöm. Meg akarom kérdezni a biztos urat. Bizonyára látta Max Bogus demokrata szenátor levelét amelyet a nagykövetnek írt, és eh, amelyben beszámolnak arról, hogy eh, milyen érdek fűzi az Egyesült Államokat ehhez a tárgyaláshoz, és nyilván ezt az agresszív érdeket ön is most már azonosítani tudja, az agresszív amerikai eh, érdekeket. Három dolgot érdemes itt megemlíteni az egyik az, az amerikai agrártermékek beengedése Európába, ami nyilván azt is jelenti, hogy alacsonyabb egészségügyi és növényegészségügyi standardokat kell Európába bevezetni. Tehát állandóan ezt mondják, ők meg is magyarázzák, hogy mit értenek ez alatt. Például említik a génmonof génmódosított állatokat, illetve a marha és sertéstartásra is utalnak Ön, ön mit ért ez alatt, illetve mi, mi a reakciója erre? A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az a szellemi tulajdonjogok erősebb védelme, illetve ők erről beszélnek. Amerika komparatív előnyére szolgálna ez. Nekem ezzel kapcsolatban az a problémám, hogy eh, így lehet eh, a hátsajton keresztül újra becsempészni az aktát, vagy az aktához valami nagyon hasonló dolgot, és ezzel felülírva az Európai Parlament eh, határozatát. Látjuk a SWIFT, a PNR és az akta formájában is, hogy az amerikaiak mit gondolnak a szellemi tulajdonjogról, illetve szabályozók szerepét az elővigyázatossági elvre is utalnak, tehát a kérdés az az, hogy a szabályozók és a szabályozottság meghúzása az most az alacsonyabb amerikai szinten történik, vagy a magasabb európai szinten? Franciska Keller. Franciska Keller következik. Zöldek. Mielőtt feltenném a kérdést, E, azért arra utalnék, hogy a zöldek nem ellenzik a kereskedelmet. Mi pusztán tisztességes kereskedelem mellett e, lennénk, illetve azt igényelnénk. E, meg kell vizsgálni, hogy ki az, aki egy kereskedelmi tranzakcióból nyer, és ki az, aki veszít, és adott esetben helyreállítani ezt az egyensúlyt. Ez lenne a mi célunk. Ön mondta, hogy fontos a közvélemény meggyőzése. Az Európai Parlament a közvetlenül választott testület itt az európai intézmények között. A bizottság javasolja a mandátumot, és azt a tanács adja meg. És ehhez képest milyen szerepet szán ön az Európai Parlamentnek? Megvitathatjuk-e a tárgyalási felhatalmazást, mielőtt a tanács döntene? Tudunk-e véleményt mondani erről, vagy figyelembe veszik-e a véleményünket? Mert azt gondolom, hogy nem csak, hogy a közvéleménynek vagyunk mi részesei, hanem adott esetben befolyásoljuk a közvéleményt. Ahogy már az előttem levők is mondták, hogyan én is felteszem a kérdést, hogyan tudjuk elérni azokat a kivételeket a copyright szabályok alól, amelyek például szolgálják az európai könyvtárakat, tehát az európai könyvtárak érdekében eh, bizonyos copyright mentességeket eh, elérni, mert a TPP-ben az amerikaiak eléggé keménykednek. Eh, az adatvédelem nem értettem az utolsó kérdését. Hogyan fogják önök biztosítani, hogy mi, mint Európai Unió, jogszabályokat fogadhatunk el, copyright szabályokban, szabályokkal kapcsolatban, mentességeket vagy kivételeket tudunk jogszabályba foglalni mondjuk a könyvtáraink érdekében, mert az amerikaiak ehhez képest a TPP tárgyalások során gyakorlatilag ezeket a korlátozásokat korlátozni akarják, ami káros lenne az európai könyvtárakra például. Lejárt az ideje, elnök úr. Ami pedig az adatvédelmet illeti, folytatja Kerler asszony, ott milyen konfliktusokat lát előre esetleg, és hogyan lehet megoldani? Örülök neki, hogy a zöldek elkötelezettek a kereskedelem mellett, de amennyire én tudom, minden kereskedelmi megállapodást eddig még leszavaztak. Marian Sarnes következik az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. Három dologgal foglalkoznék. Az első egy politikai. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, ahhoz, hogy jó megállapodást kössünk, egységesen kell fellépnünk. Tehát azt gondolom, hogy a teljes politikai spektrumon egy, össze kell fognunk a parlamentnek, a tanácsnak, a bizottságnak azért, hogy ne lehessen megosztani az Európai Uniót ezekben a tárgyalásokban, mert Obamát is, Obama is majd rászorul a kongresszus támogatására, tehát legyünk egységesek. A második kérdésem a kultúrára vonatkozik, a kulturális sokszínűségre. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Nem csak azért fontos, mert eh, emögött húzódnak meg bizonyos társadalmi értékek, hanem gazdasági szempontból is fontos. A kulturális tartalom kérdése életbevágó, hogyan tudunk az Egyesült Államokkal tárgyalni erről. Egy, mi együtt aláírtuk az UNESCO kartáját, az amerikaiak nem. Hogyan látja ezt? Az amerikaiak el fogják tudni fogadni ezt a kulturális sokszínűség elképzelést, vagy sem? Mi ugyanis ragaszkodunk ehhez a kulturális sokszínűséghez, és nem akarjuk a kulturális, kulturális dominanciát, illetve globalizációt aztán van még egy kérdés, a normák kérdése, a standardok, a szabályok kérdése, erről már beszéltek többen is. E, beszélünk arról, hogy közelíteni kell egymáshoz a normákat. Én erről azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre. Martin Schulz beszélt a normák globalizációjáról. Amikor két ilyen fontos eh, piacról van szó, akkor a normák eh, minősége és tartalma is nagyon fontos. Ezt hogy látja ön? Thank you. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy eh, többen nem jelentkeztek kérdésre, úgyhogy Péter Szászni, EPP következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Két héttel ezelőtt nagyon nagy figyelemmel követtem a Kanadában a legújabb híreket, hiszen ön volt a, a hírek szárja Washingtonban és Ottavában is. Egy héten belül mindkét helyszínen ön megjelent, és én abban reménykedtem, hogy Kanadából is hallok híreket. De Marti főigazgató úgy idézték, hogy szerinte nem kezdődnek el a tárgyalások Amerika és az EU között, ha csak a szitát le nem zárják. Mi ez a feltételezség, és ön röviden hogyan tudná összefoglalni, hogy hogyan áll ez a folyamat? Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék feltenni végül néhány kérdést a biztosnak, hiszen ennek a témának én vagyok a jelentéstevője. Szerencsére sok kérdésemet már mások megfogalmazták, úgyhogy itt nem kell ismétlésekbe bocsátkoznom, hanem három kérdésem maradt csak. Az első ö, azzal kapcsolatos, hogy a sajtó gyakran úgy mutatja be az európaiakat, mint akik követeléseket támasztanak ezekben a tárgyalásokban. Ez valóban így van? Ha nem, akkor miért ebből indul ki mindenki, hogy mi követelünk ezekben a tárgyalásokban? Van valami előnye számunkra annak, hogy mindenki így gondolkodik rólunk? Aztán az első jelzésekhez képest két hónappal tovább tartott a jelentés elkészítése, milyennek az oka, milyen nehézségekkel találkoztak, illetve melyek voltak mindkét oldalon az előfeltételei annak, hogy úgy döntsenek végül, hogy megvan a lehetősége egy sikeres, ambiciózus megállapodásnak, és ezt megfogalmazzák ebben a végleges jelentésben. Harmadik utolsó kérdésem, hogy egyértelmű, hogy az SPS az első tárgyalási szakasznak hangsúlyos témája volt, és valószínűleg a jövőben is ez lesz az egyik legérdekesebb és leglényegesebb téma, ráadásul a legfogasabb kérdés a tárgyalások során. Hogyha vannak valamilyen kötelezettségvállalások a két, fal között, két fél között, akkor ezek melyek? És konkrétan a végleges jelentés szerint az felek megállapodtak, hogy az SPS intézkedéseknek tudományos eredményeken kell alapulniuk, tudományos kockázatbecslésen. Ez azt jelenti, hogy az EU oldalán fel fogjuk adni a hagyományos európai elővigyázatossági alapú megközelítést az SPS tekintetében, hiszen ez a nyelvezet inkább az amerikaiak érdekeit szolgálja, mint általában az európaiak által tett nyilatkozatok ebben a témában. Másodszor a végleges jelentés azt az ajánlást teszi, hogy egy átfogó megállapodás elemei mellett a két oldal megpróbál minél hamarabb folyamatos előrelépést elérni az SPS intézkedésekkel kapcsolatosan, figyelembe véve mindkét oldal prioritásait, illetve a két oldal intézményes kereteit. Ez pontosan mit jelent, és milyen jogszabályalkotási vagy eljárási kérdések merülhetnek fel, amelyek hivatalosan nem szerepelnek a megállapodásban, de amelyek szorosan kapcsolódnak a tárgyalásokhoz. Gondolom, hogy az SPS a tárgyalásoknak a középpontjában lesz a jövőben is, és annak is tudatában kell lennünk, hogy milyen kérdések forognak kockán, illetve melyek vannak a napirenden. Biztos úr, kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nincs túl sok időnk, ön bizonyára meg tudja válaszolni, hogy melyek a leglényegesebb kérdések, és ezekre fog válaszolni. Rövidre kell fogjam kicsit, mert várnak már az irodámban, de azért igyekszem a legpontosabban reflektálni a kérdésekre. Hol is vannak? Itt vannak. Kamal úr tény, hogy az amerikaiaknak nem tetszik a, a, a GI meghatározások sora, ők teljesen más megközelítést alkalmaznak, és a származási hely megjelölés tekintetében eltérnek a véleményeink, és mi igyekszünk megvédeni az álláspontunkat a származási ország megöléssel kapcsolatban. Persze, hogyha nem volna véleménykülönbség, nem volna tárgyalásra se szükség. Úgyhogy tárgyalásra szükség van, és persze nem szabad elkendőzni, hogy vannak nézetkülönbségek a felek között. Az aktával kapcsolatban nagyon világosan láthatóvá vált a dolog. Most a bizottságon múlik, hogy az EU jogszabályalkotást úgy igazítsa, hogy, hogy meghatározzuk, hol vannak a vízválasztók az internetes kérdésekben, és aztán visszatérhetünk az aktához, de előtte nem, vagy egyéb nemzetközi megállapodásokhoz, csak ezután lehet majd. A menetrendet illetően az amerikaiak persze azt mondják, és sokkal tehát azt mondják, hogy egy tankkal le kell futni a kört. Persze az autók egyre kevesebbet fogyasztanak, úgyhogy egyre messzebb lehet menni egy tanknyi benzinnel de hát meglátjuk, szeretnénk előre lépni. A, a, ugye nem, reméljük, hogy nem kerül, nem teli évekbe, hogy megállapodás jusson, mert tudjuk végre, hogy mik a problémák, mivel kell foglalkozni, hol kell áttörést elérni ahhoz, hogy átfogó megállapodás szülessen. És mind a két félnél van szándék és akarat az előre lépésre, és tudjuk, hol kell pontosan áttörést hozni. Aztán, hogy ezt barátságból tesszük el, vagy méltányosság alapján. Hát az állam szerepének egyik legfontosabb vonása, és itt állam közösségről van szó, hiszen Európai Uniós hatáskörről van szó, hogy állampolgárnak érdekeit megvédje. Az Egyesült Államoknak is megvan az a feladata, meg nekünk is, minket ránk is hárul ez a kötelezettség. Ennek alapján a tárgyalunk, és ami viszont az értékeket illeti, az Egyesült Államok sokkal közelebb áll hozzánk alapértő értékekben, mint más nagyon fontos kereskedelmi partnerünk vagy, vagy államközösség. Ezt ugye kell hangsúlyozni, elkendőzni se kell, és nem jelenti azt, hogy ne volnának nézetkülönbségeink az amerikaiakkal szemben. Zalewski úr, nem szabad nem szabad alábecsülnünk az Egyesült Államokon belüli sokféleséget. Hatalmas különbségek vannak az Egyesült Államokon belül is, és őszintén szólva nem hiszem, hogy ezek a különbségek kisebbek volnának, mint az EU-n belül. De persze messziről nézvést mindig az a benyomása az embernek, hogy homogénabb az, amit vizsgálunk. Minél közelebbről vizsgáljuk, annál láthatóbbá válnak az a különbségek aztán ez elmondható az Egyesült Államokra is, tehát, hogy gyengébb a pozíciónk, hát miért volna gyengébb a mi pozíciónk? Nincs okunk arra, hogy persze kemény tárgyaló partnerek az amerikaiak, ez tény, mi is azok vagyunk szerintem, és ha kell, akkor számíthatunk az Európai Parlament támogatására minden területen, azt hiszem. Bent Lange kérdésére válaszolva. Nagyon fontosak ezek a normák és sztenderdek az autóiparban. Ha különbségek vannak a szövetség és a tagállami szint között, akkor ez akadály, és ezeket kezelnünk kell nekünk is. Ahogy közbeszerzéseknél is tesszük. És nagyon bonyolult feladat persze. Mexikó kapcsán Tehát megvállapodásunk van Mexikóval, és a mexikóiak arra kértek, hogy frissítsük ezt a megállapodást. Mi meg inatkoztunk, hogy erre készen állunk. Azt is kérték, hogy kezdetetől fogva legyenek részei a TPIP-ról szóló tárgyalásnak is, mire azt reagáltam, hogy ez szerintem nem realista várakozás, ez így nem működik szerintem, nem működne. Ám egy mély és átfogó megállapodás az Egyesült Államokkal, nyilvánvalóan hatással lesz Mexik a Mexikóra való kapcsolatainkra is, meg a Kanadával valókra is. De azért nem kell ezeket egy csomagba kötni, mert akkor nem tudjuk kezelni e, egyben ezeket az ügyeket. Úgyhogy van egy szakaszolása a, a haladásnak, a munkának, és persze hatása van például a megállapodásnak, például az autóiparra, hogy egy példát hozzak fel ezen összefüggésre. Murphy úr, a mezőgazdaságot kizárjuk-e? Hát az első kérdéskörben nem volt alkalmam meghallgatni a kérdését, most azonban igen, mondom, nagyon fontos téma ez a tárgyalásoknak is. Az aktával kapcsolatban is kifejtettem a véleményet már, hogy levisszük-e a szintet? Mikrofon nélkül szólal fel a képviselő úr, nem hallani. Ismerem ezt a levelet. Tudok arról a levéről, amire utalt. Walker szenátor nagyon fontos ö, szereplője ennek a kérdéskörnek. Vannak partnerei és ellenzői a ö, megállapodásnak. A tárgyalás voltak éppen, tehát ha megkapjuk a felhatalmazást, csak az Európai Bizottság fog tárgyalni az amerikai kormányjal. Nagyon sok véleményt hallunk majd, és mondunk majd el, ezeket meghallgatjuk és biztosítottam, hogy a tárgyalások során a kongresszussal is kapcsolatba lépek, elmegyek a Capitol Hill-re, és tárgyalok a fontosabb, fontos szenátorokkal és kongresszusi képviselőkkel. Ennek fontosságáról nem kell meggyőzni engem, ismerem a levelet, tudom, mit javasolnak benne. És hogy ezek offenzív érdekek, hát nekünk is vannak ilyenek, hogy felhígítjuk-e a szabályozási sztenderdeket, nem. Az, hogy harmonizálunk és kompatibilisre tesszük a szabályokat, nem jelent alacsonyabb védelmet feltétlenül. Ugyanakkor a másik oldalon általában a szabályozással, a normákkal, a sztenderdekkel az a gond, amikor létrehozzuk ezeket a szabványokat, normákat, és részt veszel a, ennek a folyamatában, az ember meggyőződik arról, hogy az övé a legjobb normarendszer és persze a partner is megmondja, van a saját norma rendszerének tökéletességéről. Úgyhogy a, szabály, a norma standard szabályozásban különbséget kell tennünk a múlt és a jövő között. Ha tényleg áttörésre törekszünk, akkor a jövőben az kell legyen a cél, hogy közös eljárásokban rendezzük ezeket a kérdéseket. Mert ha már egy döntés született valamiről, az szinte vallási dogmával válik, és hát dogmákról nagyon nehéz aztán tárgyalni. Keller asszony. A parlament szerepe a felhatalmazással kapcsolatban. Amikor a tanácsnak átadunk egy mandátumot, témáját, akkor ezt a parlamentnek is átadjuk mindig, szívesen megtárgyalom önnel, és ön szavazhat szíve szerint a vonatkozó állásfoglásra. Ám az idő határokon belül. Tehát lehet erről vitázni, akár hosszan, de a menetrend határidején, határidején belül. És nagyon világos, hogy mi a menetrend, mik a határidők. Azon belül, mint mondottam, van mozgástér, meg lehet tárgyalni, ö, lehet szavazni az állásfoglásról. Említettem már az aktávak kapcsolatos véleményemet, nem akarjuk visszacsempészni a hátsó bejáratom. Adatvédelem. Tudják, hogy vita folyik az Egyesült Államokkal ebben a témában. Nem gondolom úgy, hogy jelen pillanatban az lenne a jó módszer, hogyha hivatalosan is a tárgyaló arra tennénk. Más pályán van ez a téma, szorosan együttműködöm Reding asszonyjal, aki az illetékes biztos ebben az ügyben, de én nem tenném bele a tárgyalási csomagba ezt a témát. Bár remélem, hogy a tárgyalások lezárása előtt megállapodásra jutunk ebben az ügyben is, de ez külön áll. Ne keverjük össze. Ne tegyük mindent egy kalapba. Elég bonyolultak így is a dolgok. A TPP és a kivételek tárgyában, hogy őszinte legyek, én nem olvastam a TPP szövegét, úgyhogy pontos választ nem tudok adni. Számomra nem, a, a, a, nem az inspiráció forrása, nem a TPP, hanem a, a, a konkrét javaslatok. Jelen pillanatban tehát nem tudok reflektálni, írásban majd megteszem a későbbiekben. Eh, igen, de Szárnez asszony persze nagyon fontos egységes eh, álláspontot eh, elfoglalni, illetve <clears throat> a parlament támogatását megszerezni. De a parlament általában nem szokott egy hangon beszélni, Eh, hanem pont annak az eszköze, hogy kifejeződés nyerhessenek a különböző vélemények, és azok között van egy többségi vélemény. Azt remélem, hogy a többségi vélemény az a bizottsági véleménnyel fog eh, egybeesni, amire egyébként jó reményem is van. Nem akarjuk meg, megváltoztatni a politikánkat a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban Persze egyfelől félünk, igen, de én nem gondolom azt, hogy a kulturális globalizáció amerikai hegemóniát okoz. Én azt gondolom, hogy az európai kultúra fel tudja venni a kesztyűt, de az biztos, hogy nem akarjuk megváltoztatni a kulturális sokszínűségre vonatkozó politikánkat. Stázni úr, nos Stázni úr, Eh, Kanadával kapcsolatban egyszerű a válasz. Eh, ott eh, vagyunk. Először is Washingtonba mentünk, utána Ottavába. És amit ott ajánlatként kaptunk, nekem nem tetszett. Nem tudtunk megállapodni. Ennyire egyszerű. Meg is mondtuk nekik. További lépésekre van szükség. Ha nem tesznek további lépéseket, nem lesz megállapodás. Mert én azt gondolom, hogy csak akkor kell megállapodást kötni, ha jó megállapodás lehetséges. Én azt gondolom, hogy mi elvárhatjuk, hogy ők tegyenek még felénk lépéseket. Tárgyalni fogunk velük. Remélem, hogy viszonylag hamar be tudjuk fejezni ezeket a tárgyalásokat, de szerintem csak olyan alkut érdemes megkötni, ami jónak tűnik, ami az asztalon szerepelt, mint ajánlat, az nem megfelelő. Az egyetlen összefüggés az az, hogy Washington és Kanada szomszédok. Tehát egyszerűbb otavából eljutni, bocsánat, Washingtonból otavába eljutni, mint Európából otavába eljutni. Ennyi összefüggést látok a két dolog között. Egy óra alatt oda lehet repülni. Tehát alapvetően itt egy időbeosztási kérdésről van szó. Teljesen, két, teljesen különböző tárgyalásokról és megállapodásokról van szó. Stasny úr sajnos mikrofon nélkül teszi fel a kérdését, ezt nem halljuk. I, I, I'm not aware of that, of that statement. Uh, Én erről a nyilatkozatról nem, tudja, nem tudok, mondja biztos úr. Meglepő lenne, ha ilyen megállapodás, ilyen kijelentés született volna én nem látok összefüggést a két megállapodás között, két különböző megállapodásról van szó, nincs összefüggés. Egyes témákban persze lehet lehetnek átfedések, mert Kanada a naftának a részese, persze, tudatába kell lennünk, de ezt leszámítva nem. Mr. President, uh... Elnök úr, Európa uh, Európa a gyengébb félként lépe fel, tehát aki kér valamit, nem, szerintem az amerikaiak is kérnek valamit, ha nem kérnének, vagy nem akarnának valamit, akkor az nem jöhetne össze, illetve nem, nem ültünk volna le tárgyalásra. Persze mi is akarjuk ezt a megállapodást, de ha Obamát nem érdekelte volna ez az alku, akkor nem kezdte volna el a tárgyalásokat. mert kellett hozzá még két hónap? Azért, mert egy új kormányzati felállás történt, Obama új miniszterek után nézett, ez okozta a késlekedést. Az SPS vonatkozásában mi a WTO SPS megállapodás nyelvezetét használjuk, és az SPS megállapodást be akarjuk tartani. Egy sor kérdésben együttműködünk. sav kérdésben. És Ezek a témák azonban olyanok, amikre meg kell találnunk a megoldást. Nem talóról van szó. A kérdés az, hogy ne legyen szennyezés. Hát a, a, piacon, a belső piacon belül is előfordulhat élelmiszer szennyezés, vagy a hús botrány. A, a BSE-vel kapcsolatban folytatódni fog a munka az sem egy egyirányú utca. A BSE vonatkozásában remélhetőleg megoldás lesz néhány hónapon belül, amit mi szintén üdvözölni fogunk. Utolsó szavam mára, nyilván nem utoljára vagyok itt, az az, hogy a politikai álláspontunkat kell kialakítani. Persze vannak nagy különbségek, de koncentráljunk arra, ami igazán fontos. És szerintem az, a, ami fontos, hogy integráljuk ezt a két piacot, és ez megerősíti a helyzetünket a világpiacon, mert ketten együtt a világgazdaság felét adjuk. És noha eh, vannak különbségek, mi vagyunk a két legszabadabb gazdaság és legszabadabb társadalom a világon. Össze kell fogni. Ezen kívül lesznek kulturális problémák, technikai problémák, persze, de erre kell koncentrálnunk, függetlenül attól, hogy milyen országból jöttünk, vagy milyen a filozófiai politikai nézetrendszerünk. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Ez csak az első forduló volt e megállapodásról folyó tárgyalások folyamatában. Nagyon sikeres tárgyalást kívánunk önnek, önöknek, és megállapodást is majd, bár még nem tartunk ott, de azért megteszünk mindent, hogy előre vigyük a folyamatot. Köszönjük, hogy eljött. Nincs Very good, Very good. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim! Yes. Még sok a teendő ma délelőtt, úgyhogy üljünk le, lássunk munkához. Aki meg elmegy, csendbe tegye, meg gyorsan. Only a small remark to... Csak emlékeztető gyanánt, hogy reagáljak a biztos úr által helyesen mondottakra, ez egy 200 százalékosan kereskedelmi és befektetési kérdéskör, és vannak olyan szabályozási vetületei, amelyek más szakbizottság számára is fontosak lehetnek, például az IMCO, az AGRI, közlekedési szakbizottságok jöhetnek szóba. Kezdetektől fogva úgy döntöttünk, hogy bevonjuk a többi bizottságot is a munkába. Írtam is az ő elnökeiknek, hogy járuljanak hozzá mi jelentésünkhöz. Meg is tették ezt, úgyhogy kezetektől fogva együttműködünk velük. És éppen jövő héten fordulok majd hozzájuk, hogy lépjenek velem kapcsolatba, és egy intézményesített, állandó módszertanát találjuk ki a kapcsolattartásnak, velem és az árnyék előadókkal, E témadoszi monitoringjában, és megtaláljuk a módját annak, hogy a nagyon fontos témába becsatornázzuk a többi illetékes szakbizottság véleményét. Ebből nem, kell, nem lehet kétség, de afelől sem, hogy a mi szakbizottságunk a vezető illetékese e témának. Köszönöm. 16-os napi pont. Keret létrehozása a, a pénzügyi beruházók által megállapított létrehozott választott bíróságok kapcsolati pénzügyi felelősség. Már volt eltő első eszmecser ebben a témában, Pavel Zalewski az előadónk, aki mindjárt bemutatja jelentés területét, ami ott van a dossziékban. A téma fontossága nyilvánvaló, hallgassuk meg Pávelt. Parancsolj! Köszönöm, Kedves kollégák, azt szeretném először hangsúlyozni, hogy sajnálatos módon, miután elolvastam bevezető nyilatkozatomat, el kell mennem. Ez nem a tisztelet hiányának jele, hanem egy órával korábban kellett volna e, e, ezt a napirendet űznünk, és estére meg Lengyelországba kell lennem. Úgyhogy repülőtére kell rohannom elnézést. De tanácsadóm ismerteti a kérdéses pontokat majd a kérdéseikre válaszolva. Módosítottásokat javasoltam a bizottság javaslatára vonatkozóan a, a pénzügyi felelősség meghatározása vonatkozó kereteket illetően. Az árnyék előadóknak szeretném megköszönni együttműködésüket, meg a frakcióknak is a közös munkát bizonyal tudják, ismerik a jelentés tervezetemet, hiszen az adoknak kiadtam már hetekkel ezelőtt. Ezért csak hadd ismertessem azokat a kulcsfontosságú módosításokat, amelyeket javaslok. Hogy már többször elmondottam a korábbi eszmecserek során, úgy hiszem, hogy a bizottság szövege egészében jól kiegyensúlyozott, jól szerkesztett anyag azon elveken nyugszik, amelyek, amelyek inkább evolúciós módosításokat javasolnak forradalmi átalakítás helyett. Úgyhogy jó részt elfogadom a bizottság által javasoltokat, és azt is, jelenti ez, hogy nem nagy számú módosítót terjesztek be, hanem inkább a bizottság szövegének azon pontjaira koncentrálok, ahol világosabban lehetne, vagy kellene fogalmazni, vagy ahol a felhatalmazások egyensúlyának némi kiigazítására látok szükséget. Az egyik legvitatottabb cikk a 8-as számú, különösen annak kettes bekezdése. Ott úgy gondoltam, hogy konkrétabbá kéne tenni a megfogalmazást, és eloszlatni azokat a kétségeket, amelyeket okozott az eredeti megfogalmazás szerintem a C és a D pontokban is. Célom az volt, hogy a viszonylag ködös rendelkezést átalakítsam, amely nagyon széleskörű interpretációkat enged meg a feltételrendszerek kapcsán. Ezért beszélek azok a már a már lekötött igényekről helyett arról, hogy amelyek valószínűleg ilyenek lesznek. Vagy más vitákban felmerülő témák esetében azt mondom, hogy témák, amelyekről vonatkozó döntés a megállapodás jövőbeli értelmezésére hatája lehet, mondom én. A 9.2-ben úgy gondolom, hogy a bizottság jogosultságának meghatározása precízebb kell legyen utalással a vonatkozó rendelkezésekre. Ez a, ebben a két bekezdésben tehát egy kiegyensúlyozottabb ö, jogosítvány felosztást kívánok a bizottság és a tagállamok között meghatározni. Módosítottam ezentúl a 18-as cikket is, a válaszobírósági költségek értelmezésében, hogy ne legyen az többféleképpen interpretálható. A 21-es bekezdésben kifejeztem a, bizot, a parlament azon véleményét, miszerint jogunkat gyakorolni kell a végrehajtásról szólra vonatkozó információkhoz való hozzáférést tekintve, az összes választott bíróság ügyet beleértve. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és várom a válaszaikat, véleményeket, amelyekről majd tájékoztat munkatársam. Köszönöm szépen, Pavel, és teljesen megértjük, hogy most már eh, távoznod kell az utazás miatt, és most eh, az SND részéről Mártin urat hallgassuk meg. Köszönöm szépen, és köszönöm Pavelnek eh, az együttműködést ezzel a témával kapcsolatosan, illetve a bizottságnak is köszönöm, hogy folyamatosan tájékoztattak minket az előrehaladásról. Az előadó bizonyos módosítókat mutatott be, az SND ezeket érdeklődve tanulmányozta, és lényegében támogatni is tudjuk némelyiket. Most dolgozunk az álláspontunkon. Nagyra értékelem, hogy a rendelettervezet összefüggésében pénzügyi felelősségkörökről beszélünk, és nem az elvekről, az alapelvekről, de az én frakciómnak még elvileg is vannak fenntartásai a befektetői ö, egyeztetési mechanizmussal kapcsolatosan. Ö, erre vonatkozóan lesznek módosítók. Ez a megállapodás, ahogyan a biztos is folyamatosan biztosított minket róla, hatással lesz olyan területekre, ahol az, eh, Egyesül, eh, ahol az Európai Unió közérdeket érintő ügyekben próbál eh, megoldást találni, például a dohánytermékek esetében, és nem szeretném, hogy a vitás kéréseket rendező mechanizmus olyan helyzetet idézzen elő, amikor bizonyos országok egy harmadik ország vállalkozása kihasználhatja ezt a helyzetet, amit az irányelv lehetővé tesz, úgyhogy az ilyen lehetőséget kifejezetten ki kell zárni az irányelvben. És aggájaink vannak, a frakciónak aggájai vannak, hogy a mechanizmus harmadik országoknak, harmadik országok vállalkozásainak nagyobb lehetőségeket ad, mint a belső befektetőknek. A bizottság kifejtette, hogy az ISDS rendelkezésnek nem ez a célja, szerintünk viszont megvan még ez a lehetőség, és talán az ISDS-nek ez a legproblematikusabb aspektusa. Az ISDS alapfeltételezései, illetve a pénzügyi kötelezettségek, amelyeket feltételez, kihívást jelent a ezeket megtámadhatják a külföldi befektetők nemzetközi törvényszék előtt, kikerülve az Európai Bíróságot, és elképzelhető, hogy a törvényszék a kérelmező mellé áll, akár az Európai Uniós jog szerinti jogok ellenében. Persze nagyon könnyű felvetni ilyen elméleti forgatókönyveket, mint megoldást találni rájuk, de még mindig lehetséges, hogy egy harmadik országbeli befektető előnyösebb helyzetbe kerül, mint befektető, Európai Uniós befektető, és nagyon érdekelne, hogy a bizottság ezt hogyan kívánja kivédeni. Ami magát a javaslatot illeti, ezzel kapcsolatosan nagyon rövid leszek. Az előadó már bizonyos kérdéseket taglalt. A szocialisták számára két kulcskérdés van. Az egyik az átláthatóság, és szeretnénk, hogyha ez a folyamat a lehető legátláthatóbb volna. Itt nyilván több részletes fejtegetésre nincs is szükség. A második dolog a parlament szerepe. Ezt sem akarom részletezni, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a parlamentet teljes mértékben tájékoztatni kell az ügy haladásáról, és a tanácssal való egyeztetésről is folyamatos tájékoztatásra van szükség. A biztos nagyon sok kérdésre már válaszolt, úgyhogy köszönöm az együttműködést ebben a folyamatban, és köszönöm az előadónak is, most már nincsen itt, de nagyon együttműködő volt. Sok kérdésről nagyon konstruktívan tudtunk egyeztetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, David. Köszönöm, David. Következő felszólaló, Kaza kolléga az LD-től. Köszönöm, nincs itt az árnyék előadónk, Kokmellin asszony. Ön az ő álláspontját ismertetem. Először is köszönöm eh, Zalewski raportőrnek a munkáját. Valójában már ez a jogalkot, második jogalkotási anyag, amely mi itt foglalkozunk, és amely az EU kompetenciájával foglalkozik, e, a grandfathering regulation nem volt nehéz, nem volt könnyű. E, korai szakaszban e, mégis felvettük a kapcsolatot tagállamokkal, és meghallgattuk őket is. Ugyanakkor nekünk tudnunk kell, hogy a hatáskörök az unió felé mozdultak el, és a külső eh, képviselet egységessége kiterjed a befektetés védelemre is, ezt a tagállamoknak eh, el kell fogadniuk, a bizottságnak pedig ezt az elvet kell védelmeznie. A javaslat eh, alapelve teljesen egyértelmű és helyes, amikor az euróról van szó, akkor az EU fizet, amikor a tagállamról van szó, a tagállam fizet. De hát természetesen az ördög a részletekben van. Ez a rendelet jogbiztonságot kell, hogy teremtsen a bizottság és a tagállamok számára, akkor, amikor a felelősség felosztása első látásra nem egyértelmű. A bizottság azonban egy kicsit túl messzire merészkedik, akkor, amikor megpróbál olyan ügyeket is magához vonni, ahol a felelősség elosztása vagy megoszlása nem egyértelmű. A grandfathering regulationre is tekintettel megfelelő egyensúlyt kell találni, Eh, azért, hogy a tagállamok meg tudják védeni magukat akkor, amikor az ő jogszabályaikat és aktusaikat támadják, és eh, ez anyagi felelősségüket is felveti. A jelentés mégis jó irányba indul el, a 8-as cikk eh, és a 9-es cikk a tárgyalás lefolytatásáról például jobban kiegyensúlyozza a bizottság és tagállamok érdekeit, eh, mint az eredeti eh, bizottsági javaslat. A 18-as eh, cikk az arbitrációs költségek, a választott bírósági költségek fizetéséről szintén jobb, mint a bizottsági javaslat. A jelentés tervezeten kívül is meg kell vizsgálnunk más cikkeket, a 3-ast és a 11-est, valamint más cikkeket is. Örömmel fogunk együttműködni a raportőrrel, és később a tanácssal is, amikor majd a tárgyalások abba a fázisba jutnak. Köszönöm, Kazak úr! Keller hogy következik a zöldek részéről. Köszönöm. Én is megköszönöm Pavel Zalewskinek a munkát, különösen azt, hogy az árnyék előadókat nagyon hamar bevonta a munkába, nagyon jó volt eddig az együttműködés. Kicsit meglepett bennünket, hogy amikor a jelentést megnéztük, akkor láttunk bizonyos ellentmondásokat a grandfathering irányelvvel, de egyébként Zelevski úr korábbi álláspontjával szem, kapcsolatban is voltak ellentmondások. Mert akkoriban ő a Lisszaboni szerződés mellett kardoskodott, ami egyértelműen írott jog, amely a tagállamoktól az unió felé irányítja át a befektetéssel kapcsolatos jogköröket. Ugyanakkor vannak ellentmondások, a nyolcas cikkre emel, e, e, gondolok itt, a kettes és ötös módosítóra, amelyek nem rendezik a dolgokat, hanem inkább visszatelepítenek hatásköröket a tagállamokhoz olyan területeken, ahol szerintünk nem kéne. A 8-as cikk második bekezdésével van probléma az Unió pedig eh, az eredeti javaslata alapján akkor készül fellépni, amikor ugyanilyen eh, követeléseket nyújtanak be ugyanazon eh, jogszabály alapján. A bizottság fellépése csak akkor retroaktív, hogyha az ügy már folyamatban van, és a tagállam pedig az eljárásban részt vesz. Ez azonban azt eredményezné, hogy nagyon hasonló ügyekben más lenne a védekezés, védelmi taktika. Ez azért problémás, mert az előzetes Európai Uniós jog végrehajtása, illetve az azzal kapcsolatos jogi problémák megoldásának problémáit. Ott van az öt éves határidő, ami egy jogalkotási ciklust jelent, a bizottság ehhez képest három éves jelentéstételi dolgot ír elő, mi, mi a három évet kellene, hogy védelmezzük. Emellett David Martinhoz csatlakozva én is ismertetném a zöldek alapvető problémáját, amire nem reagált se a bizottság, sem a raportőr, pedig felvetettem az árnyék előadó ülésén is a javaslat pénzügyi felelősséget ír elő az Unió számára, még akkor is, hogyha a követelés az Unió jogalkotása ellen irányul, vagy jogszabályai ellen irányul, még akkor is, hogyha eh, korábban ellenőrizték, hogy eh, a nemzetközi joggal van-e valami ellentmondás, és eh, folyamatos a monitorozás. Nem tudom, hogy egy ilyen vélelmet miért fogadunk el a mi módosítónk arról szól, hogy egy ilyen vélelem megalapozását az Európai Bíróságra kellene e, bízni, mint ahogy már korábban is említettük. A jövőbeni be, ö, megállapodások nem szabad, hogy az Európai Unió ö, e, olyan felelősségét állapítsák meg, amely szembe megy az uniós jogszabályokkal, vagy a bíróság esetjogával. jogával. E, az, hogy a harmadik fél kér jogorvoslatot, miközben a belső befektető nem kérhet, ez probléma. Azt gondolom, hogy az európai jogalkotási folyamat, due diligence kitételei, a frivol követelésekkel szemben fontos szempont kell, hogy legyenek, például környezetvédelmi jogszabályok vagy egészségügyre vonatkozó jogszabályok tekintetében. Tehát nem engedhetjük meg, hogy alássák a környezetvédelmi jogszabályainkat mindenfajta nem megalapozott eh, befektetői eh, fellépések. Erre fel kell készülnünk. Egy ilyen eh, szűrőmechanizmus például a bíróság köztesfélként való beállítása nem lesz elfogadható a partnereinknek. A due diligence mindenképpen fenntartható és hát korábban is az volt a benyomásom, hogy a kollégák ezzel egyetértenek, amire nekünk is figyelemmel kell. Thank you. Köszönöm. Helmut Scholz, GUE. Köszönöm, elnök úr. Be kell vallanom, hogy frakciómnak vannak gondjai az egész szabályozással az egész javaslattal. Hiszen azzal a kérdéssel kell szembenézzünk itt, hogy voltaképp miért is vezetjünk, vezettünk be a rendes bírósági jogi rendszeren túl egy pótlagos vitarendezési panelt, vagy, vagy fórumot. Meg vagyok győződve arról, hogy minden OECD tagállambeli jogrendszerben nagyon magas szintű méltányosság és igaz, és hát nem csak az szidit tagállamokban, hanem akár más olámokban is ez elmondható. Ebben az értelemben szeretném újra hangsúlyozni az Európai Parlament többségének véleményével szemben. És hogy a gazdasági kérdések és kompenzációs kérdések a bíróság joghatóságába tartoznak, és nem a vitarendezési panelek vagy választóbíróságok elé. Ugye a, a bíróságok mellett a, a kormányok is meg kell vizsgálják a lakosságokra vonatkozó pozitív vagy negatív hatásait annak, hogyha a magánvállalatok jog érvényesítési igényeit a bíróságokon túli rendszerekben is lehet érvényesíteni. Minden VTO tag esetében megvizsgálható ez, az Európai Unió esetében is, meg a tagállam esetében is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Ám a befektetési és a vitarendezési választott bírósági rendszere szerintem nem elégíti ki a jogállamiság, vagy a, bíróságok által támasztott igényeket az átláthatóság át nem, bizonyos, nem, nem biztosított, a bírók megfelelő képzése, a döntéshozók megfelelő képzési feltételei, követelményei sem adottak, holott, és a, a, a fellebezési jog sem teljesen tisztázott ezekben a választási bíróságokban, és ennek kihatásai lehetnek, mint mondottam, a, a társadalmi kihatásai lehetnek. Úgyhogy aggályosnak tartom, hogy az asz t egyáltalán fölállítják, mint egyfajta jogi elvet, és ez korlátozhatja a választott kormányok illetékességét. Szalevszki úrnak köszönöm, hogy igyekezte megjelenteni a mi álláspontunkat, és hogy meghallgatott bennünket a tervezett megírásokor is. Ám szerintem hiányzik a javasolt jogszabály következményének megjelenítése az Európai Bizottságra vonatkozóan és a tagállamokra vonatkozóan. Ez nem teljesen világos jelent meg a szövegben, holott ez egy létező kihatás. Figyelembe véve a, a valóság bonyolult voltát, ezt jól tudjuk, hogy mennyire bonyolult, hogy milyen nehéz akár az EU jogszabályokat bevezetni az EU tagállamokban, a jogalkotásnak nagyon sok nyitott kérdése van még most is, még akkor is, hogyha a bizottság dolgozik ezeken. Nem teljesen világos tehát számunkra ennek a mivelnéte. Csak három ügyet említenék. A bűnös vagy a vádlott meghatározása, a panel össze felállítása, és kifizeti meg a, a kártérítés, hogyha a negatív ítéletet hoz a választott bíróság. Ha mondjuk, hogy egy két milliárdos kártérítésről születik döntés, kompenzációról, akkor voltak éppen ki fogja kifizetni ezt? Ez a kérdés nyitva Melyik, milyen költségvetésből fizetik ezt? Nem világos tehát számunkra ennek, amiben létesem, ez egy frakcióm hát eléggé agályosan fordul az egész irányelv felé, és valószínűleg azt fogjuk javasolni, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát a fentiek miatt. Köszönöm. Következő zászoló. Én vagyok előbb. Én előbb jelentkeztem. Meg elébe. Általában mindig engedek Felner úrnak, de most kivételesen nem teszem. Ez a Lisszaboni szerződés eredménye ez a ö, tervezet. Az indoklást alaposan olvastam, különösen azt a mondatot, a bizottság szerint az Európai Uniónak kizárólagos sokatossága van minden külföldi beruházásra vonatkozó, befektetésre vonatkozó döntésre, legyen ez kötetlen befektetés, vagy pedig portfólió befektetés. Ez világosan megmutatja, milyen hatalmas változást hozott a Lisszaboni szerződés. Azt is jelenti, és különösen emlékszem is azokra megidézésekre, amelyeket Jim Murphy tett a, a Labour kormány európai ügyi minisztere volt, David Martin is ennek a pártnak a tagja, aki elvetette a Lisszaboni szerződést, mint egyfajta ö, ködösítést. Én méltányosan, bármi, bármi méltányos fél, beleértve David Martint is, mondhatjuk, hogy ez a brit nép félrevezetése volt. Már mi ami azóta történt. Hagy szóljak részesen az anyagról. A indoklásban ott áll, hogy nem volt hatástanulmány. Miért nem volt? Kellett volna legyen. Ez egy nagyon nagy hatású jogszabály lehet, úgy tűnik semmiféle hatástanulmányt nem terveznek elvégezni. Aztán kimondja a szöveg, hogy a bizottság több találkozót tartott tagállami képviselőkkel a tervezet kidolgozásokkor, akik elmondták véleményüket, és ezt figyelembe vette a bizottság a javaslatában. Hát még a bizottság normái szerint is nagyon-nagyon ködös megfogalmazás ez. Jó, na, egy kicsit részletesebben beszámolnának arról, miféle, kivel és miféle találkozókat tartottak, és hogyan jelenik meg az ő nézetük ebben az anyagban. Ö, első látásra ez a javaslat egy jól ismert javaslat családba tartozik, ebben a parlamentben jól ismerjük ezt. A folyamatos támad, azon támogat, támadásokat, amelyek a nemzetállam szuverenitásának alására törekszik, és ezt az frakció mindig igyekszik kivédeni és támadja ezeket a törekvéseket. Úgy tűnik, hogy az elnök itt egy belbrit politikai harc tanúi is vagyunk egyben. Christopher Fjellnerél szó. Köszönöm szépen. Nem akartam, hogy elfeledjenek, csak ezért jelentkeztem részben. Két dolog, nem akartam hozzászólni, de mégis két dolog, amit Heller úr és Martin úr felvetett, Keller asszony azt mondta, hogy ellenőrizzük, hogy a javasolt jogalkotás illik-e a nemzetközi szerződésekhez, a kereskedelmi szerződésekhez. Aztán David Martin egy nagyon érdekes példát hozott fel, a csomagolás és a vonatkozó irányelv ügyét. Szerintem el, eh, el, a dohány termékek termékekre vonatkozó irányelvben nem haladtuk a szavunkat, elszalasztottuk azt a lehetőséget, holott a, szav, a, a, a mi bizottságunk vizsgálhatta volna azt a tényt, például a, a, a illegális kereskedelemből származó hátrányokat és egy sor egyéb témát, amelynek éppen szakértői vagyunk, kellett volna kommentálnunk annak idején. Egy másik téma ugyan a dohány termékek ügye, az irányelv, de e, koordinátoroknak kell reflektálni arra, hogy vajon részt vegyünk-e, vagy nem egy téma vitájában. Ez, ezért tettem ezt a hozzászólást. Christopher Fjellner egy nagyon fontos témát érintett. Szerintem a többi szakbizottság is hozzánk kéne forduljon, amikor egy-egy jogszabály e, a kereskedelmi vonatkozásait kell felmérni, meg kéne ezt tegyék. Jó, hogy rámutatott. Köszönöm. hallgassuk meg a bizottságot. Szokásos vendégünk itt, Jargensen. Még valaki nincs a listán, de első volt a listán, bocsánat. Bernd, mindig az ésre elején állsz. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a Bibliában áll, az utolsóból lesznek az elsők, úgyhogy semmi gondom ezzel a szereppel. A bizottságnak csak egy kérdést tennék fel. Mi a viszony a nemzeti kompetencia és az Európai Uniós hatáskör között olyan témákban, amelyeket nem fed le Európai Uniós jogszabály? Hogy két példát említsek, van egy magán ö, ö, ö, finanszírozott egyetem, és a tagállam úgy dönt, hogy megint úgymond államosítja az, ezt az egyetemet. Szerintem az Európai Bizottságnak ilyen esetben nincs kompetenciája. Németországban például született egy olyan döntés, hogy minden atomerőművet lekapcsolunk a hálózatról. Vannak közöttük külföldi befektetések. Itt Európai Unió szinten nincs közösségi hatáskör a szerződéseknek megfelelően. Tehát ezen példák fényében szeretném meg kicsit világosabban szétválasztanánk a két problémakört a bizottság részéről. Elnök, akkor most megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselő hölgyek és urak. Köszönöm, hogy meghívtak, és beszélhetek a tervezetről, illetve válaszolhatok a feltett kérdésekre. Először is a Szelesz kijelentés tervezetét üdvözöljük, és reméljük, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés a parlamenttel ebben a nagyon fontos témakörben. A mai észrevételekben a rendelet javaslatot is megvizsgáltuk, illetve a vitarendezéssel kapcsolatos szélesebb körű kérdéseket, illetve azt, hogy mindezt hogyan tudjuk úgy összefogni, hogy figyelembe vegyük az Európai Uniós szakpolitikai aggályokat. Néhány általános rész, észrevételem lenne ezekkel az általános kérdésekkel kapcsolatosan, még mielőtt a rendelettervezettel, illetve a jelentéstervezettel foglalkozom. Tudom, hogy nincs sok idő, én csak azt kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzon, ahogy szokott is. Köszönöm, megteszek mindent. A vitarendezéssel kapcsolatos eljárásra szükség van-e vagy sem? Az EU nemzetközi kapcsolataiban általában amellett volt, hogy az átláthatóság és az tisztességes bírói eljárás érvényesüljön, illetve a jogállamisági elvek, és ez az elv továbbra is érvényesülni fog a kereskedelmi politikánkban. Úgy gondoljuk, hogy a befektetői vitarendezési eljárás nagyon fontos eszköz, biztosítandó azt, hogy a harmadik országok piacain az EU befektetők érdekeit megfelelően érvényesíteni lehet. Vannak esetek, amelyeket államközi vitarendezési eljárásban kell rendezni, másokat másféle eljárásban és az, e, az Európai Bírósággal kapcsolatosan ez a kapcsolat nem teljes, nem lényegében más, mint a WTO-val való vitarendezési eljárás. Az Európai Bíróság csak olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az Európai Unió jogra vonatkoznak, de nem a nemzetközi egyezmények által szabályozott kötelezettségekre és jogokra vonatkozó kérdésekben, vagy és az EU szabadkereskedelmi elgállapodásaival kapcsolatos vitákat az erre vonatkozó eljárásban kezeljük, és ez minden megállapodásra és egyezményre igaz. Tehát ez mindenhoz kapcsolódik, hogy hogyan kezeljük nemzetközi kapcsolatainkat. A befektetői vitarendezési eljárásokat abban az összefüggésben kell megvizsgálni, hogy mennyire vannak tartalmi védelmi rendelkezések a szövegben, figyelembe véve az Európai Unió hatalmi egyensúlyát, figyelembe véve a közérdeket. A vita rendezési eljárásnak nem szabad azokat a hibákat elkövetnie, mint amelyekre sokan itt utaltak. A végrehajtásban mindezeket figyelembe kell venni, ez nagyon fontos eh, az alkalmazásban. A második kérdés, hogyan ha kezeljük ezeket a kérdéseket átláthatóan, és eh, én teljesen egyetértek, hogy ez nagyon fontos eh, elem, ezért a nemzetközi átláthatósági szabályokat az ENSZ kereskedelmi, Nemzetközi Kereskedelmi bizottság előtt nagy hangsúlyat tárgyaltuk, és az volt a célunk, hogy jelentős átláthatósági szabályokat tartalmazzon ez a megállapodás, és ami az eljárásokat illeti más eszközök is tudják elősegíteni az, a végrehajtást, az átláthatóságot ebben a mechanizmusban, akár legyen az egy felelviteli eljárás, ez persze egy új elem, de nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon fontos kiegészítés ez. A kérdés, hogy ezek a bíróságok szabadon ítélkezhetnek, vagy pedig felülvizsgálhatják őket a felek, és jelezhetik, hogyha úgy gondolják, hogy kockázat van arra, hogy rossz irányba indulnak el a folyamatok. Megvan a lehetősége, hogy a felek kötelező érvényű megalapodás értelmezés mellett álljanak ki, és ezt a bíróság elé vigyék, illetve a törvényszék elé vigyék, és jelezhetik, hogyha úgy gondolják, hogy a közérdek szempontjából nem megfelelő irányba indult el az eljárás. Ezzel szeretnék tovább lépni a két módosítási javaslatra, amelyeket az előadó tett, illetve a rendelettel kapcsolatos konkrét észrevételekre. Először is hálásak vagyunk, hogy az előadó Szeleszki úr támogatja az alapvető elképzelést, illetve a megközelítést, amelyet a bizottsági javaslat tartalmaz. Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy ezeket az elemeket mérlegeltük, illetve a tagállamokkal egyeztettünk, informális szakértői megbeszéléseket is tartottunk a parlamentben, úgyhogy nagyon hosszú volt az előkészületi szakasz, és felmerült az a konkrét kérdés is, hogy hogyan egyeztetünk a tagállamokkal. Sok technikai ülés volt, még eh, a, meg, eh, a tervezett elkészítését megelőzően, itt is és a bizottságnál is, és mindez hatással volt arra, hogy hogyan alakult ez eh, a javaslat, ennek az összeállítása. Ezt részletesebben is el tudnám mondani, de nincs túl sok idő erre, úgyhogy csak kérdésre fogok majd esetleg bővebb fejtegetésbe bocsátkozni. Az előadóval és az árnyék előadóval is egyeztettünk nagyon sok kérdésről. Ilyen kérdéseket most is felvetettek a képviselők, de más informális egyeztetéseken is, és itt ebben a szakbizottságban is felmerültek további kérdések. Az tervezette kapcsolatosan néhány észrevételem volna az ötös módosítóban a jelentés a bejelentett igényekre hivatkozik, az eredetihez képest a similar megfogalmazás túlságosan széles körű volna, és éppen ezért biztosítanunk kell, hogy megfelelően fogalmaz a szöveg, vagyis pontosan azokra az esetekre utal, amelyekre mi gondolunk, és egyébként megvan az a kockázat, hogy túl általános a megfogalmazása, csak azt mondjuk, hogy azok az esetek, amelyeket bejelentettek. Ezért egy konzultációs kérésre hivatkozunk itt, tehát ez a megfogalmazás szerintünk pontosan figyelembe veszi az, az aggályt, hogy esetleg párzamos esetek lehetnek ugyanabban a kérdéskörben. Szereszki úr beszél az unió minden felülmúló érdekeiről, és a bizottságot arra kéri, hogy a, hogy a tagállamok álláspontját kikérje, de mi ezt a megfogalmazást nem tartjuk megfelelőnek. A bizottság iránymutatásokat tud adni a tagállamoknak, amikor jogi érvek alapján eh, a tagállam döntése hatással lehet az Európai Unió szintű nemzetközi megállapodás értelmezésére. Szerintünk tehát nem volna feltétel, helyes, ha feltételevé tennénk, ezt a feltételt meghatároznánk, mert akkor akkor a korrekt és konzisztens értelmezését akadályozni az EU megállapodásnak, ha megengedik. Szerintünk az Európai Parlament érdeke is volna, hogy ne korlátozzuk azt a képességet, szerint az Európai Unió jogi konzisztenciáját fenntartsuk. A 14 és 15-ös módosító több jelentéstételi követelményt fogalmaz meg, mi ezeket üdvözöljük, például az éves ügylista beadását, résztes ismertetésével ezeknek, azt is javasolt, három évenként javasoltunk ki jelentést. A jelentés tételen túl, ahogy említettem már a bevezetőben, még átláthatóbbá szeretük volna tenni a működést, a vita, vitatott dokumentumokat nyilvánossá téve, természetesen bizonyos üzleti titkokat figyelemben véve, és azt gondoljuk, hogy létfontosságú lesz az, hogy az Európai Parlamentet, különösen az Önök Bizottságát folyamatosan tájékoztassák a befektetői viták és vita rendezés ügyeiről, keresetéről. Konkrét esetekben is kérhetünk a, például a VTO val kapcsolatos vitákról tájékoztatást, ez megint csak a és a követelmények tekintetében nagyon fontos hogy az intézmények itt együttműködjenek az érdekeik érvényesítésében. Még belepillantva a helyzeteimbe, nem tudom, mindenkire megválaszoltam e hogy hogyan találjuk meg a legjobb meg egyensúlyt art biztosítva, hogy a külső képviselet egységessége, az EU jogszabályok alkalmazása és a nemzetközi szerződések figyelembevétele megtörténjen konzisztens módon, miközben a tagállamok is képesek megvédeni érdekeiket azon keresetekkel szemben, amelyek ellenük irányul. Ez pedig az utolsó kérdést veti fel, mi történik, hogyha egy EU tagállam nemzeti joghatóságon belül például az atomerőmű vita, vagy az egyetem átvétele kapcsán esedik érvényes. A helyzet a következő ilyenkor, ha van egy EU megállapodás, és a befektető úgy gondolja, úgy érzi, hogy a tagállama által tett lépés, például a, a javainak elkobzását jelenti, és a sérti azt az érvényes EU megállapodást. De mondjuk vegyünk egy egyszerű esetet, csak az érvelés világossága okán. Ha ez esetben ez a szabályozás életben lenne, a befektető keresetet nyújthatna be a tagállam ellen, tehát az érintett tagállam volna a, a peres fél, hiszen egy nem kapcsolódna semmi módon az EU jogszabályokhoz, vagy joghatósághoz, és ebben tehát a kereset címzetje a tagállam lenne, és a pénzügyi felelősség is, anyagi felelősség is a tagállamot terhelné adott esetben. Legyünk körültekintőek, különbséget téve a között, hogy az, a befektetések EU kompetenciába esnek, persze ennek pontos hatásköre és vitatárgya, azonban itt ezt nem kell rendezzük ahhoz, hogy ezt a rendeletet értelmezni tudjuk. Tehát létezik az EU illetékessége, a külső képviselet egységessége tekintetében, itt a bizottság az illetékes, ennek elvei benne vannak a Lisszaboni szerződésben, ugyanakkor a befekteti vitarendezésben, mivel a, a vitatott jogszabályok lehetnek tagállami jogszabályok, ezért helyén való az, hogy nyithatjuk a lehetőségét annak, hogy a tagállam legyen a címzett, és a pénzügyi felelősséget is rá lehessen terhelni a tagállamra adott esetben, amennyiben a tagállam az illetékes. Volt konkrét kérdés a hatástanulmányokkal kapcsolatban, meg kell mondjam, hogy ez a szabályozás egyszerűen, hát nem egyszerűen, azt nem mondhatnánk, mondjuk azt, hogy a, a befektetési vitarendezés belső ö, menetét szabályozza, amennyiben ilyen felmerül. Ez Európán Unió, Unión belüli ö, ö, rendszer felállítása és a pénzügyi felelősség meghatározása, ám a hatás, a konkrét hatás abból adódik, abból a megállapodásból adódik, amelyet vitatnak a felek. Tehát azt határozza meg, hogy milyen hatásai lehetnek mondjuk a Kanadával vagy a Szingapurral kötendő befektetői egyezményekből adódik az a hatás, amit egy, egy jogvita és annak rendezése okozhat. Ezért nehéz tehát magáról a szabályozásról impact assessmentet írni most. Itt abba is hagynám a válaszaimat, és remélem, hogy a bizottság figyelme veszi majd az itt mondottakat is. Köszönöm. Mint ahogy önök is tudják, a raportőrnek el kellett mennie, éppen ezért nem tud válaszolni. Azokra a felvetésekre, amelyeket a többi képviselő mondott, Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy még majd a módosítókról fogunk beszélni. A módosítók benyújtásának határideje e hónap 26. napja, dél. Megyünk tovább, 17-es, 18-as napirendi pont következik. Nyilvánvalónak látszik, hogy nem tudunk minden napi rendi ponttal foglalkozni ma. Lehet, hogy ez lesz az utolsó. Többit pedig halasztjuk. Let's see what we can do. Meglátjuk. 17-18-as napi rendi pont. Myanmar, Burma, általános tarifális preferenciák Myanmar Burma számára történő visszaállítása David Martin az előadónk. David Flazias. David, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A kollégák bizonyára emlékeznek rá, hogy egy korábbi eh, bizottsági ülésen az ILO és az ETUC eh, itt voltak és beszéltek a burlai fejleményekről, eh, illetve arról, hogy a kényszermunkát ott tényleg felpróbálják számolni nem azt állítjuk, hogy felszámolták a kényszermunkát, hanem azt, hogy mindent megtesznek ennek érdekében. Ami a tágabb értelemben vett konzultációt illeti, ezt követően egy jelentés tervezetet készítettem, illetve egy állásfoglalás tervezetet el kell ismerni, hogy Burmában történik demokratizálás, és megpróbálják megoldani a konfliktusokat, de az is egyértelmű, hogy messze vagyunk még attól, hogy megálljanak, hogy rendeződjenek a dolgok objektív, ILO által vizsgált kritériumok alapján kell az általános tarifális preferenciákat visszaállítani. 2012-es júniusi eh, döntés eh, azért született, mert eh, most már a kényszermunka nem szisztematikus és nem elterjedt, mondta a nemzetközi szervezet. Ennek folyamányaként javaslom azt, hogy módosítók nélkül fogadjuk el a bizottság javaslatát. Ugyanakkor nem hiszem, hogy valakiből, bűnözőből hős lesz egy pillanat alatt. Éppen ezért az állásfoglalási tervezetben eh, bizonyos feltételeket fogalmaznék meg. 1996 óta vannak EU szankciók Burma ellen, és eh, amennyire mivel nagyon zárt országról van szó, és tudjuk, hogy törékeny a, törékenyek az ottani folyamatok, mindenki tudatában van annak, hogy Burma egy egyedi eset. Keti Ashton felállított egy munka, felállít egy munkacsoportot, amelynek feladata az, hogy a gazdasági együttműködést kiépítse törékeny az emberi jogi helyzet ebben az országban, ugyanakkor befektetések történtek, mindenfajta fejlesztő cégek, japán, amerikai, kínai, európai cégek indultak el Burma felé, és próbálnak, próbálják kiépíteni a piaci pozíciókat. Korábban a munka léte miatt, valamint a civil társadalom elnyomása és az etnikai konfliktusok miatt fontos, hogy nagyon erős társadalmi felelősségvállalási szabályokat szabjunk meg a befektetők számára. E, a felelősségteljes e, üzleti e, fellépéssel kapcsolatban vannak ENSZ szabályok, valamint OECD útmutatások is a multinacionális vállalkozások számára, emellett vannak Európai Uniós ajánlások is. A legjobb gyakorlatot kell mindenképpen előmozdítani Burmában. A saját javaslattervezetem egy centralizált jelentéstételi kötelezettség ügynökséget írna elő emberi jogi vonatkozásban. Ezt az amerikai mintára alapoznánk nagyjából nagy vonalakban, Eh, az amerikaiak előírtak bizonyos eh, útmutatásokat saját cégeik számára, eh, hasonló dologra gondolunk mi is, emellett jelentéstételi mechanizmusra van szükség, meg kell határozni, hogy hova kell küldeni jelentéseket, milyen részletes jelentéseket kell küldeni, és azt is, hogy ez önkéntes vagy kötelező legyen azt gondolom, hogy egy ilyen törékeny reformokat végrehajtó országban kell, hogy legyen eh, nyilvánosság, átláthatóság, eh, ez is biztosítja a legjobb gyakorlat kialakítását. Az átláthatóságról szóló eh, irányelv szintén releváns kell, hogy legyen a burmai üzleti vállalkozások számára is. A a bányászati szektorra nem vonatkoznak a jelenlegi szabályok, csak a kormányzati részvétellel működő vállalkozásokban. Ezt ki kell terjeszteni. Üdvözlöm a tarifális preferenciák kiterjesztését Burmára nem csak azért, mert az ILO is ezt javasolja, hanem azért, mert a felelősségteljes befektetések és felelősségteljes üzleti fellépés remélhetőleg kiteljesíti majd a reformokat. Ugyanakkor ez a legsérülékenyebb ország a világban, mindenfajta emberi jogsértések vannak most, és etnikai konfliktusok. Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió egy nagyon komoly CSR vállalati felelősségvállalási politikát építsen ki ott, és megfelelő üzleti környezet kialakításához járuljon hozzá. Krisztófer Fjellner következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, és először is a határozattal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy egyetértek ezzel, nincs is helye túl sok vitának Amivel vitatkozhatunk, az a megfogalmazás. Általánosságban nem eh, tudok eh, kifogást emelni egyetlen konkrétum ellen sem, eh, de azért árnyalni még lehetne a szöveget. Még ha egyetértek is a szöveg egészével, továbbra is úgy gondolom, hogy én más egyensúlyt írtam, szerkesztettem volna bele ebbe a szövegbe, nyilván ez nem lep meg senkit. A háromtól tízig eh, terjedő bekezdezések eh, majdnem mind a CSR-rel foglalkoznak. Ez fontos, de hogyha Burma esetéről beszélünk, lehet, hogy egy kicsit, eh, ahogyan a módosítóimban is teszem, arra összpontosítottam volna, hogy milyen reformokat várunk el Burmától egyrészt, másrészt pedig, hogy milyen további elvárásaink vannak a helyzet javításával kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy ennek a rendelkező részben is szerepelnie kellene, és gondolom, hogy nagyon éken, szólóan említette, hogy mennyire törékenyek ezek a reformok valóban sokan, még, sokak ezek közül még nagyon törékenyek. És nem csak a vállalati felelősségvállalás itt a központi téma, egyetértek, de ez nem csak Burma esetében releváns. A legtöbb És van még egy pont, amiről nagy hangsúlyjal tett ön is említést, a hetes pont a központi specializált mechanizmusról. Egyrészt egyetértek vele, hiszen valóban Burma csak éppen most lépett be, úgyhogy ettől különleges helyzetben van, és nem lehet azonnal csodát művelni, de nem csak Burmáról van itt szó, hanem a vállalkozásokról is, hogy nekik mit kell tenniük, az kötelezettségeik melyek. Ezért nem vagyok abban biztos, hogy itt kiemelném csak Burmát, és gondolom, hogy más IB országokban is így kellene ezeknek az orsz- a vállalkozásoknak eljárniuk, nem csak, a, nem csak Burmában. Úgyhogy a hetedik cikk megfogalmazásán még jobban elgondolkodnék, különösen a Burma esetében kialakult egyensúly tekintetében. Köszönöm szépen! Szorít minket az idő, úgyhogy korlátoznom kell a következő felszólalások tartamát. Három percben Franciszka Kellernek adom meg a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen! nagyon sokat gondolkodtunk erről a kérdésről, és sok gondolkodás után arra következtetése jutottunk, hogy támogatjuk David Martin a pozitív megközelítését ebben a tekintetben, tehát a javaslatát el tudjuk fogadni az újra bevezetéssel kapcsolatosan, de az a javaslat is tetszik nekünk, hogy legyen egy bizottsági állásfoglalás és egy határozat, amely a, amelynek egyébként a tartalmát is jelen pillanatban támogatjuk. Köszönöm szépen. William, ki a következő? Paul Murphy. Köszönöm szépen. Akkor én nekem kell a kétkedőknek vagy az ellenvéleményeknek hangot adnom. Köszönöm a jelentést, valóban egyértelmű, hogy javulások történtek, különösen a kényszermunka esetében, de az is kérdés, hogy milyen jelzést adunk. David is említette, hogy sorban állnak a multinacionális cégek és országok a burmai piacért, a nyersanyagok miatt és geostratégiai okokból is, és hogyan értelmezzük mi ezt a lelkesedést, úgymond, és ez milyen jelentőséget ad a GSP preferenciáknak előrelépés történt a kényszermunka területén. Ez egy jelentmondásos folyamat, egyáltalán nem végleges ez még, vagy megfordíthatatlan. Az etnikai kisebbségek esetében még mindig komoly emberi jogi sértések, jogsértések tör, történt. Nagyon legyünk körültekintőek, különösen a preferencia eset, rezsim alkalmazásának esetében. Folyamatosan folyamatos kényszermunkát, előfordulást ír elő, mint ami bizonyítja illetve indokolja az újrabevezetést. Az ILO is nyilatkozatot tett a fiatalkorú katonákkal kapcsolatosan, állítólag a burmai gyerekeket továbbra is bevonják a háborús konfliktusokba, például a taposóaknák keresésében, ami borzalmas jelenség, és talán ilyen kérdésekben kellene e, megfelelő nyomást gyakorolni, mint a politikai bebörtönzötteknek a sorsa, de különösen az etnikai kisebbségekkel kapcsolatosan súlyos a helyzet. E, továbbra is 35 e, ezer ember belső menekült. Az elmúlt másfél hónapban még súlyosabb a helyzet a Kacsián kisebbséggel kapcsolatosan 90 ezer eh, ember kellett, hogy elhagyja a lakhelyét eh, Észak-Burmában, és az elnök egyfajta tűzszünetet hirdetett meg, de mégis eh, folyamatos az erőszak a, ezen a szintéren. Úgyhogy azért vannak még dolgok a határozat tervezetben, amit szeretnénk megváltoztatni hogy több kötelezettséget rójunk az emberi jogi vonatkozásokkal kapcsolatosan az európai vállalkozásokra az egész ellátási láncban, de vonatkozik ez egyébként a sztrájk jogra, illetve egyéb szakszervezeti vonatkozásokra is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most hallgassuk meg eh, a bizottságot, Francisco Perez Canyaro. Eh, köszönöm Elnök úr, üdvözöljük ezt a jelentést, amely eh, megfelel a saját jogszabályainknak, illetve a nemzetközi kötelezettségeinknek is, ami az írásbeli állásfoglalást illeti, ezt most elemezzük, előzetes megjegyzéseim lennének ezzel kapcsolatban nem vákumban zajlanak ezek a viták, hanem bizottsági kezdeményezések adják a kontextust, például ágazati guideline-okat adunk ki az olaj és gáz ágazatra vonatkozóan, emellett a nagy EU-s cégek CSR kötelezettségvállalásait monitorozni fogjuk, Burmában is, emellett a kormánynak címzett kifizetések ket is monitorozni fogjuk, illetve be kell jelenteni, megint Burmára ez nagyon fontos, tehát táv, tovább megyünk, mint az amerikaiak, és eh, emellett eh, eh, szociális és környezetvédelmi jelentés tételi kötelezettséget írunk elő a cégek számára. Emellett jó hír érkezett a Myanmari kormánytól is évelején. Bejelentették, hogy csatlakoznak a bányászati ipar átláthatóságáról szóló kezdeményezéshez. Tehát vannak kezdeményezések, ezek egy része már lefedi az önök által problémásnak gondolt területeket, tehát adott esetben nem feltétlenül van szükség új mechanizmusok kialakítására, mert lehet, hogy azok inkább gátolnák a célok megvalósítását. A második részben sajnos Sajnos a bizottságnak sincs sok ideje, mondja az elnök úr, tehát gyorsan fejezze be, kérem. Nos, nyilván nemzetközi szabályjal és nemzetközi szabályok érvényre utatásával elérhetünk dolgokat, ennek tudatában vagyunk a 7-es és 8-as eh, állásfoglalási pontban eh, egy kicsit mást gondolunk mi arról az ENSZ kezdeményezésről, mint a raportőr, de ezt majd írásban akkor tisztázzuk. Köszönöm. Eh, a Raportőr kap szót, én is megpróbálom rövidre fogni. Én el tudom fogadni, hogy komoly problémák vannak Burmában, hogy komoly az etnikai erőszak, hogy van probléma még azért a kényszermunkával is, tehát ezeket én elfogadom, Paul, de alapvetően itt a szankciók feloldása nak jól megágyaznak a különböző nemzetközi intézetek. ami a Christopher által elmondottakat eh, illeti, noha a kényszermunka eh, megtiltása az nem végleges, mondja Paul, de amennyiben visszafordítják ezt a folyamatot, akkor újra fel lesznek függesztve ezek a eh, preferenciák. <clears throat> Azonban az európai cégek ottani működését illeti, azt gondolom, hogy a korábbi elzártság után talán egy jogállam kezd kialakulni, és ezért is nekünk különös felelősségvállalást kell elfogadnunk Burmával kapcsolatban. Ami a bizottság javaslatait illeti a CSR vonatkozásában, a bányászati ágazat vonatkozásában, én az, annak tudatában vagyok, hogy nem ugyanazt kérjük, mint amit az amerikaiak mint feltételrendszert felállítottak. Tudjuk azt is, hogy az amerikai rendszerben is az éves jelentéstétel kapcsolatban még vannak viták. Azt mondtam, hogy a mi ajánlásainkat csak az amerikai ajánlásokra alapoztam, nem egy az egybe átmásoltam az ő ajánlásaikat. Ugyanez igaz a CSR tevékenységek többi aspektusára is. Nagyon specializált hozzáállásra van szükség Burmában, mert ott egy különleges környezet van, és éppen ezért én is osztom Christophernek azt az álláspontját, szerintem is Burma az egy egyedi ország ebben a vonatkozásban. Köszönöm, a be, módosítók benyújtásának határideje 26-a, este 6 óra. Ami 5 nap múlva lesz. És eh, ugyanez igaz az állásfoglalásra is. 20-as és 21-es eh, tételeket elhalasztjuk. Jön a 22-es, Janik Zsadó. Ő az előadója a jelentésnek. A bizottság első éves jelentése az Európai Parlament számára a tagállami exporthitel ügynökségek tevékenységéről. Első eszmecsere következik, a raportőr ismerteti az álláspontját. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövidek a határidők, de mégis jó, hogy el tudjuk indítani ezt a folyamatot. Itt alapvetően olyan helyzet van, ami egy eh, kicsit sántít, mert kaptunk egy munkaanyagot az Európai Bizottságtól, amely visszautalja ezt az új kötelezettséget, eh, amely a tagállamokat terheli, hogy beszálljanak, beszámoljanak a eh, környezetvédelmi, emberi jogi, fejlesztési, átláthatósági szempontból az exporthitel ügynökségeik tevékenységéről. Lezajlott az első év, a bizottság december elején egy ideiglenes jelentést tett le az asztalra, abban az értelemben ideiglenes, hogy még nem tudjuk azt látni benne, hogy a tagállamok betartják az OECD szabályokat, és nem teljesen világos a bizottság anyaga, még válaszokat várunk a kérdéseinkre, ami biztos, az az, hogy vannak olyan országok, amelyek jobban be akarnak számolni, átláthatóbbá akarják tenni a, az exporthitel tevékenységüket, és ugyanakkor az is igaz, hogy az intézmények viszont a nem pénzügyi aspektusait az exporthitel ügynökségeknek nehezen tudják átlátni. Itt gondolok a környezetvédelmi aspektusokra is. Márciusban lesz egy kis meghallgatás, amelynek során a vendégek a DG Market szakértői, illetve az OECD szakértői Eh, beszélnek arról, hogy ezeknek az ügynökségeknek a nem pénzügyi tevékenységét hogyan lehetne átlátni, ami fontos. Erről lesz szó az én saját kezdeményezésű jelentésemben is. Át fogom adni a feljegyzéseimet az árnyékelőadóknak, hogy ők is tudják, hol tart ez az ügy. So I thank them. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalásokat, úgyhogy másfél percünk van a következő négy felszólalóra. Paul Murphy először. Köszönöm, és köszönöm a tolmácsoknak is a türelmet röviden. Amit eddig láttunk, már ami a hitel, az hitel ügynökségi jelentést illeti a tagállamok felé, az eddig elégtelen gyakorlatilag metaforikus kipipálási gyakorlatokat láttunk itt, amikor csak meg kell emlege, említeni az emberi jogokat és hasonló szép gondolatokat. Ez is egy kicsit olyan ez a jelentés, itt van a brit jelentés, alkalmazzák-e az OECD tanács ajánlásokat a következő tekintetekben? Igen, mondja a jelentés. Emberi jogi megközelítést alkalmazzák-e? Igen jó, mindent alkalmazzak, nagyszerű, elégedettek vagyunk. Ez egyszerűen nem kielégítő, ennél sokkal többre van szükség, hogyha valóban rálátást akarunk kapni a fejleményekre. És volt még egy kérdés az OECD közös megközelítések felhasználásával kapcsolatosan. Nem tükrözi -e ez az EU megközelítését az emberi jogokra, a környezetvédelmi normákra, stb. És ez alapján a bizottság nem állíthat össze egy olyan dokumentumot, amelynek alapján eh, a kérdésekre valódi választ lehet adni. Az OECD közös megközelítés megvan, eh, azt tudjuk, hogy micsoda, de ez a szöveg gyakorlatilag eh, elégtelen. Gratulálok, hogy másfél percben elmondta mindazt, amit máskor öt perc alatt mond el. Dartmouth. Uh, Sorry. David Hartman, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is ez a javaslat nagyon aggasztó, mert nem igazán látjuk, hogy a nemzetállamoknak miért kell jelentést ők a bizottság felé az export hitel tevékenységükkel kapcsolatosan. Még aggasztóbb mi egy másik jelenség. A környezetvédelmi kockázatokkal kapcsolatos követelmény. Az Egyesült Királyságnak ott van a Rolls társasága, ami az egyik eh, legjelentősebb eh, repülőgép eh, motorgyár, és ez nagyon támaszkodik az exporthitelre, és nem tudom, hogy a zöldek ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodnak, szeretnék gyakorlatilag megfojtani ezt az export tevékenységet az Egyesült Királyság számára. Most azt látom, hogy olyan vállalkozásba vágnak, ami soha nem lehet sikeres, és azt is el kell mondanom, hogy súlyos recesszióban vagyunk, és ebből a kilábalás útja a közmegegyezés szerint az export. Az ECB egyik eh, képviselője eh, érdekesen fogalmazott a spanyol és portugál export bővüléséről, és eh, ez egy nagyon aggasztó kezdeményezés, és nagyon aggasztó vélemény. A Lorrajt azt mindannyian szeretjük, azért erről biztosítanám Schulz úr a bizottság részéről. A bizottság részéről tehát ki fog szólni? Ugye az volt a bírálat, hogy túl kevés ez. Először is köszönetet szeretnék mondani a képviselőknek ezekért az észrevételekért, nagyon érdekesek voltak ezek számunkra. És természetesen az a probléma, hogy ez a leges-legelső ilyen jellegű kezdeményezésünk az export kredittel hitellel kapcsolatosan. Tehát ez inkább egy kísérlet, főleg ami a 2011-es rendelet szövegének átvételét illető, ez nem egy könnyű feladat. Tudomásul vettem, hogy sok képviselő úgy gondolja, hogy ez elégtelen, és nyilván más a mi értelmezésünk, mi csak azt tudjuk felajánlani, hogy további vitákat folytathatunk erről, de figyelembe kell venni azt, hogy a tagállamok közül sokan egyszerűen azt mondták, Kerek Perec, hogy ők újak ebben a kezdeményezésben, nem ellenzik a párbeszédet, de arra szükség van, hogy először áttekintsük ezt a, a feladatot, és hogy pontosan megértsük a gyakorlatban, hogy hogyan kell a rendeletet végrehajtani. Ami a, a formális kérdéseket illeti, az előzetes verzióját megküldtük decemberben önöknek ennek a jelentésnek, és a végleges verziót is nem sokára megküldjük, de lehetőséget szerettünk volna a parlamentnek adni, hogy a tagállami jelentések tartalmát áttekintsék, de nyilván a végleges változat majd csak a későbbiekben készül el. Ugyanez vonatkozik a, a tárgyalási jelentésekre. A bizottság a 1233 per 2011-es rendelet alapján, amihez kapcsolódik egy levelünk is, amiben magyarázatot állítottunk ezzel kapcsolatosan össze. Tehát megállapítottuk, hogy hogy a 2011-es tárgyalásokról szóló jelentésben még nem tudjuk figyelembe venni az olyan fontos tárgyalásokat, amelyek például csak 2012. februárjában kezdettek az amerikai-Kína export hiteltárgyalásokkal kapcsolatosan, tehát a következő jelentésben már ezek a szempontok is szerepelni fognak. Köszönöm a bizottságnak, az előadó egy percben. Köszönöm a megjegyzéseket. A cél az, hogy megpróbáljuk segíteni a tagállamokat abban, hogy ezeket a tevékenységeket jobban átlássák. Van egy módszertani probléma, amivel foglalkozni szeretnénk a kis meghallgatás során is. Dartmouth kollégának pedig mondom, hogy eh, Nagy-Britannia egyelőre eh, még az Európai Unió tagja, tehát alá van vetve az Európai Uniós jognak, ami azt mondja például, hogy eh, a külső tevékenységeinknek meg kell, hogy tevékenységeink meg kell, hogy feleljenek a szerződéses kötelezettségeknek. Amíg ben vannak, uram, addig a jogszabályokat alkalmazniuk kell. Köszönöm. Köszönöm az előadónak. Lesz tehát egy kis meghallgatás az ügyben, mégpedig a következő bizottsági ülésünkön március 20-án. Köszönöm.